Uh, so good afternoon everybody. Uh... Jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlök mindenkit a délutáni ülésünkön, és üdvözlöm a web előtt ülő, a weben bennünket, néző, nézőinket. Tájékoztatom, hogy a hírlevelünk is felkerült a szakbizottság honlapjára, és ez hozzáférhető. A webes közönségnek mondom bármikor egy-két klikkel elérhetik a, nyú, a hírlevelünket. És itt láthatják mindazon első olvasatos tárgyalásokat, amelyekben a szakbizottságunk részt vesz. Négy napirendi pont van a ma délután ülés napirendjén. Mindegyik vélemény más szakbizottságok számára, de mégis ezek nagyon fontosak. Főleg a legelső, a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az unió belső piacához a közbeszerzések során. Hiszen itt a szimmetrikus szempontokat kell érvényesíteni, és a közbeszerzés kérdései eleve figyelmünk homlokterébe tartoznak. Hát én szimmetrikusnak nevezem ezeket. Van, ahol szimmetria áll fönn, van, ahol sajnos aszimetria. Frank Engel a jelentéstevő, de ma nem tud itt lenni. És éppen ezért Barbara Weiler kapszót, aki az SND frakció árnyéktelentője, Littengard asszony az Aldéjé, McLarkin asszony is árnyékjelentéstevő, de nincs itt sajnos ő sem, de reméljük később még csatlakozik körünkben. András Vábnak adom meg tehát legelőször a szót, hogy nyissa meg a vitát, és számoljon be arról, hogy ő, illetve Engel vagy Anzsi úr hogyan próbál előre haladni a dokumentumban. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A illetékes kereskedelmi bizottságnak adandó véleményünk a piaci hozzáférési eszközökről egy bizonyos fajta előtörténettel rendelkezik már, aminek ahhoz van köze, hogy az azzal kapcsolatos politikai álláspont, hogy hogyan tudja magát az Európai Unió kereskedelmi politikailag fölépíteni a jövőben, ezek különbözőek, ezek a politikai álláspontok. Vannak olyan iskolák, amelyek azt mondják, hogy tartsuk nyitva a világpiacokat, mert mi Európai Unióként a saját exportorientált eh, kis- és középvállalkozásokra épülő gazdaságunkkal ehhez eh, ezt eh, kell, hogy fontosnak lássuk. Van egy másik iskola, ami azt mondja, hogy Európában olyan mechanizmusokat kellene először is bevezetnünk, amelyek más kereskedelmi nagyhatalmaknak, amelyek nem nyitották meg még teljesen a piacukat előttünk, rá tudunk kényszeríteni arra, hogy eh, az akadályaikat, az általuk elemelt akadályokat megszüntessék. Ez egy ez egy nagyon érdekes vita, hogy ebben a házban melyik iskola képviselői győznek majd, illetőleg hogyan lehet a kettő iskola között kompromisszumot elérni, de Frank Engel barátom, kollégám és én is gyakran vitatkoztunk erről, ő ma nem lehet itt sajnos, ezért megpróbálom az ő megfontolásait különösen az eljárás szempontjából bemutatni, még hogyha minden érdemi tartalmi kérdésben nem is vagyunk azonos véleményen, és még szükség van a további eszmecsere Elnök úr, a belső, belső, kere, belső piaci bizottság a illetékes kereskedelmi bizottság mellett egy társbizottsági eljárás keretében az 50. eljárási szabályzatban egy cikke alapján működik együtt, és és ki, ki kívánjuk zárni a 6-os 7-es cikke értelmében a azokat a jelentéstevőket, akik nem az Európai Unióból jönnek aztán. A tanácsadó szakbizottságnak az hatásköre kiterjed az építési szolgáltatásokra, és aztán áttérünk a rendelet tervezetnek a 20. cikkére. Ez pedig az eddigi szektorális irányelv korábbi rendelkezés megszüntetéséről szól. Vannak olyan belső, vannak olyan kérdések, amely, ahol megosztott, és nem, nem tanácsadói, hanem megosztott döntéshozói szerepünk van a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal. Így például a 18-as bizalom, titkosság kérdése és egyebek. Frank Engel és én gyakran beszéltünk erről a kérdésről, és azt gondoltuk, hogy a belső piaci bizottság több hatáskört is kaphatott volna, tekintettel arra, hogy olyan eh, rendeletről van szó, amit Döhögt és Bárnyé biztosok közösen dolgoznak ki, végül is az a helyzet alakult ki, hogy a kereskedelmi terület eh, képezi a javaslat túlnyomó részét nekünk, tehát akkor csak az a feladatunk, hogy a lehető legjobbat tegyük a belső piac szempontjából, és az illetékes INTA szakbizottsággal folytassuk a konzultációkat, amelyek nem túl sok jót ígérnek. Úgyhogy mindenképpen rögzítenénk, hogy a harmadik cikket mindenképpen osztott hatáskörrel kell tárgyalni. Itt ennek a rendeletnek a hatája alá tartozó szerződések a kezeléséről van szó, azon kívül az egyes kettes cikke utal a a, keres, a vámkódexre, amiben mindenképpen az INTA az illetékes. Ennyit a megosztott hatáskörről, és ami pedig most a javaslatot illeti, jelenlegi időpontban az európai GDP-nek a 0,8%-a szerződ, származik a nemzetközi piacokról. Ez azon is múlik, hogy a külföldi hogy a külföldi piacok, külföldi közbeszerzési piacok nem hozzáférhetőek Európa számára. Az Európai Unió ugyanakkor teljes mértékben megnyitotta a piacát a külföldi szolgáltatók előtt, úgyhogy Frank Engel szerintem, szerint ez mutatja, hogy itt egy egyenlőtlenség van az európai és a globális piaci helyzet között, legalábbis ami a közbeszerzési eh, piacokhoz való hozzáférést illeti és hát az a víziója Frank Engelnek, hogy itt rendkívüli potenciál van, és a harmadik országoknak a piacait az európai vállalkozások számára ezért mindenképpen meg kell nyitni. Az európai és az európai közbeszerzés egyrésztről, és a harmadik országok közbeszerzési piaca másrésztről között fennálló egyensúlytalanság megszüntetése érdekében bevezetendő eszközök képezik a tárgyát a javaslatnak, hogyha ez sikerül, az a célunk, hogy a globális piacnak a nyitását ezzel jelentős mértékben elősegítsük. Frank Engelnek fontos, hogy a bizottság által javasolt eszköz az ne legyen egy papírtigris, hanem biztosítani tudjuk, hogy ennek az eszköznek az alkalmazása hatékonyan sikerüljön, és ne legyenek nem kívánt mellékhatások, amelyek az európai gazdaságnak károkat okoznak. Itt nyilvánvalóan össze kellene azt is foglalnunk, hogy milyen nehézségek lennének Európában ezzel az eszközzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban már előre várom a bizottsággal és a kollégákkal való együttműködést, eszmecserét. Köszönöm szépen. Thank you very much, Andrew Swab. Köszönöm szépen Schwab kollégának. Barbara Weiler kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szándékosan szakítottam fél, félbe a bevezetőjét, amikor azt mondta, hogy az EU-ba áramló árukról van itt szó, de nem. Sokkal inkább szerintem arról van szó, hogy az európai árukról van szó, melyeket máshova próbálunk exportálni. Hiszen, ahogyan Schwab kollega elmondta, a mi piacaink viszonylagosan nyitva állnak. És bármilyen irányt vesz is az európai fejlődés a jövő 5 vagy 10 évben, és bárhogyan is alakul a pénzügyi válság, megoldódik-e, vagy elmélyül-e, nem kell a piacainkat újra bezárnunk, ezt teljesen abszurd elképzelésnek tartom. Ez nem volna az Európai Unió érdekében, sem gazdasági érdeke nem volna, sem politikai érdekében nem állna. Teljesen abszurd volna ezen gondolkoznunk. Továbbra is nyitva maradunk, nyitva maradnak a piacaink, ahogy idáig is nyitva maradtak, és azon kell gondolkoznunk, hogy az egyensúlytalanságot hogyan lehet megváltoztatni. Számomra, de úgy hiszem, hogy a nyilvánosság számára nagyon, szintén nagyon fontos, hogy világossá tegyük, hogy itt nem a fejlődő országokra gondolunk. Hiszen, hogyha az egyszerű emberekkel, az utca emberével beszélek, tehát nem a szakértőkkel otthon, azt mondják, hogy mi technológiai és gazdasági erőnkkel és fejlettségünkkel egyszerűen a, le akarjuk -e igázni a fejlődő országokat. Nem világossá kell tenni, hogy itt nem erről van szó. Azonos jogállásban való kereskedelemről van itt szó, ipari államokkal, Amerikával, az USA-val, Kanadával, Japánban, akik gazdaságilag azonos pozícióban vannak, mint mi, tehát nem az afrikai fejlődő országokkal, a világ legszegényebb államaival való tárgyalásról van itt szó. Ezt szerettem volna kidomborítani, és kérem a bizottságot, hogy tisztázzon valamit, mégpedig. Nem teljesen világos számomra, hogy nem mond-e ellent mindez a GPA-kban megkötött, a GPA-k során megkötött megállapodásokkal, ugye ezek a kormányzati közbeszerzési megállapodások hiszen ezek, mármint a GPA-k, az gazdag harmadik államok piacaihoz való hozzáférést, illetve a közbeszerzési eljárásaihoz való hozzáférést szabályozzák. És éppen az USA kapcsán, és mindig az USA-t említik első helyen ebben a kontextusban, az USA kapcsán felmerül a kérdés, hogy nem haladta meg már az idő ezt a megállapodást, hiszen egy FTA-t, vagy szabadkereskedelmi megállapodást dolgozunk most ki éppen az USA-val, és hogyha egy ilyen FTA-t kidolgozunk, akkor ebben világossá kell tenni, hogy a kereskedelmet bilaterálisan egyensúlyos, ki szeretnénk egyensúlyozni, nem akarunk kereskedelmi akadályokat egymás útjába görgetni, máskülönben nincs értelme a szabad kereskedelmi megállapodásnak. Hallom hogy a tanács és a bizottság, a tanács főleg hatalmas gőzerővel dolgozik a szabadkereskedelmi megállapodáson, akkor mi értelme van ennek a jogszabálynak? A 333. oldalon mondják majd nekem, de hát nem olvastam az egész szövegtervezetet, tehát lehet, hogy azt mondják, hogy ott olvashatom, szóval a kérdésem az, hogy a fejlődő országokkal hol foglalkozunk, foglalkozunk-e? Végezetül pedig a kereskedelmi szakbizottsággal közösen felvetett kérdéseket Schwab úr joggal sorolta föl, de egy valamit kiemelnék. Többek között azért is, mert elég büszke vagyok arra, hogy a két közbeszerzési törvényt végrehajtottuk. Ez ugye a hetes cikk, a bevett esetekben alacsony értékű tenderek mondja ezt. Ugye Oroszországgal és más keleti partnerségi országokkal gyakran megvizsgáljuk, hogy ne fedett állami szubvenciók álljanak az alacsony kínálati ár mögött. De tudjuk, hogy olyan gazdag országok, mint Japán vagy Amerika is állami támogatásokat adnak, és ezzel torzítanák a versenyt, hiszen ezzel megengedhetik maguknak, hogy alacsony kínálati árral előzenek le bennünket. Tehát szerintem ezt a kérdést tisztázni kell is. Van egy eljárás jogi kérdésem is. Teljesen világos, hogy az Európai Uniónak nincsen sok jogkör ebben a kérdésben. De ezen törvényt övező vita nagyon fontos, Épp azért, mert egy terra inkognitára lépünk, egy teljesen új területre lépünk, és ez nagyon fontos az európai ipar számára is, és éppen ezért az érvedésünkben és a politikai, szakmai vitánkban alapvető megfontolásainkat világossá kell tenni, és éppen ezért üdvözlöm, hogy nem formálisan erre nincs lehetőség, de legalábbis informálisan mélyebben bevonja a kereskedelmi szakbizottság az IMKO-t, a mi szakbizottságunkat ezen dosszié kidolgozásában. Egy meghallgatást már tartottak, ott voltam, de biztos, hogy még más szakértői meghallgatásokat is tartanak, és bár nem hivatalosan, de hivataltalanul, vagy mondjuk úgy, hogy nem hivatalosan meg fognak bennünket is hívni azért, hogy az árnyék gazdagodjanak és mélyebb ismereteket szerezzenek e komplex kérdéskörről. Köszönöm szépen, Lokegárt képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, I do agree with Ms. Egyetértek Schwabóral először is. Valóban két különböző eszközről van itt szó. Nem gondolom én azt, hogy bárki is megkérdőjelezni azt, hogy melyik iskola, melyik iskola képviselője vagyok Persze, ami a cél az, hogy az Európai Uniós ö, vállalkozások hozzáférjenek a tenderek során a harmadik országok piacához. Én még mindig nagyon erősen hiszem, hogy a szabad piac az igazán jó megoldás, és valahol a kölcsönösségre appellálni nem biztos, hogy a jó dolog. Sokszor pontosan a kölcsönösség miatt esnek el a mi ö, ajánlattevőink a piacoktól, a harmadik piacoktól. Most az, hogy lez, bezárnánk a piacainkat, az megint olyan dolog, hogy ha saját piacainkat bezárjuk, akkor valahol az adóbevételeink is csökkennének, és az administratív terhek növekednének. Azzal kezdeném, hogy általában véve senki nem beszélt még arról, hogy milyen bizonyítékokra appellálunk a bizottság ö, ö, saját ö, ö, bizonyítékokat felvevő fórumában is magunk is és ők maguk is ö, megkérdőjelezték annak alaposságát. Hogyan lehet ilyen következtetéseket levonni maga a bizottság következtetéseit? Olvastam el valóban, nyitottabbnak kell lennünk, és alásták olyan érvekkel, hogy Kína például, és más ö, pályázók is bizony elmondták, hogy ezek az információk honnan származnak, nem kiegyensúlyozott ez az információ, és bizonyítékokra van szükségünk. Az egyetemi kutatói képviselők sem támasztják alá ezen érveket. Egyáltalán kik végzik ezeket a kutatásokat? Úgyhogy valahol nem magát, a javaslatot kérdőjelezzük mi meg, hanem azt, hogy lehet, hogy az EU-t és saját belső piacát torpedózzuk meg, hogyha így járunk el. Egy kínai ajánlatra gondoljunk, Londonban elutasíthatják, más ö, helyen, Budapesten, Prágában, Madridban viszont ö, elfogadhatják, befogadhatják. Hát ez nem feltétlenül jelent jó utat, a hatos cikkre appellálok itt most. És valahol egyáltalán ott nem értünk egyet, hogy vannak olyan területek, amelyeknek semmilyen hatája, semmilyen felhatalmazással nem rendelkeznek, és kompetenciájuk sincs. Én azt gondolom, hogy a hatos cikket töröljük, és inkább a nyolcastól tizenegyes 11-es cikkig terjedő jó gyakorlatokat vegyük át. És appelláljunk arra, hogy az olyan korlátozásokat vezetjük be, ahol mondjuk egyes harmadik országok a mi tendereinket nem fogadják be. Tárgyalást kellene például a brazil ajánlati piaccal egyáltalán folytatnunk. Ha például van egy ajánlattevő, lehet, hogy ez brazil ajánlattevő nem jelenhet meg a közbeszerzési EU-s piacon. Mikor? Ha például két eljárás párhuzamosan folyik gyakorlatban, ezt hogyan lehet alkalmazni, könyörgöm? Érdemen egyetértünk abban, hogy jó tenderekre van szükségünk, de hát milyen módon? Ennyit szerettem volna elmondani. Ez itt a kérdés talán meg fog lepődni az előttem szóló, de az elemzésével minden pontban egyetértek, kivéve egyet. Én ennek az irány, ennek a rendeletnek a teljes elutasítását kérem, ugyanis én szerintem ez a rossz eszköz. Nem lehet kereskedelmi politikát folytatni a közbeszerzés eszközeivel. Erre alkalmatlan a közbeszerzés. Természetesen gondoskodni kell arról, hogy ne legyen lehetőség a dömpingre, és a saját közbeszerzési rendszer az lehetőség szerint nyílt legyen, de itt úgy gondolom szeretnék utal, utalnunk kell a rossz elemzésre, a hiányos elemzésre. Ha megnézzük a bizottság statisztikáit, akkor látjuk, hogy e, csak 1,6%-ban érkeznek közbeszerzési pályázatokon a határokon túlról e, ajánlatok, és, 5, és hogyha és csak 15% azoknak az aránya, e, amikor a határon túli leányvállalat tesz ajánlatot. Tehát ez egy nagyon korlátozott piac, és nem egy olyan piac, amely alkalmas arra, hogy a kereskedelmi politikát teljes mértékben befolyásolja. A hatos cikkerre utalnék, a kis ajánlatkérők nyilvánvalóan nehéz, lehetetlen helyzetben lesznek, hogyha ilyen bonyolult, komplex kereskedelmi politikai szempontokat kell figyelembe venniük. Egy olyan helyzetbe sodorjuk őket, amelyekhez nem nőttek föl, és nem is fognak soha felnőni. Még drágább, bürokratikusabb lesz számukra a folyamat, és ez a, ugye itt a revíziója belet jelentve a közbeszerzési irányelvnek is már a jövőre nézve, ennek az lenne a célja, hogy a közbeszerzés hatékonyabb legyen ezzel a jelenleg vitát képező rendelettel, épp hogy az ellenkezőjét érjük el. És gyakorlatilag arra kényszerítjük az ajánlatkérőket, hogy más ajánlatok irányába térjenek ki. Tehát én elutasítom ezt az irányelvet, és az egyetlen dolog, ami sajnálatosnak tartok, az az, Bocsánat, irányelvet említettem, de a rendeletre gondolok. Tehát elutasítjuk ezt a rendeletet, és amit problematikusnak találunk, az az, hogy amikor itt van a parlament, az talán már egy jogszabály, akkor a parlament általában utólag képtelen az ilyen jogszabályokat többséggel elutasítani. Úgyhogy én nagyon bízom, hogy a tanács fogja ezt megtenni. Um, I'm going to put my hat on magam szólok, azt hiszem McLarkin asszony nincs itt a teremben, nem a McLarkin? Tessék, Bélen úr. Igen. Én McLarkin asszony nevében szólok. Igen, fontos az IMCO bizottságban ez a vita az Európai Parlament és Tanács rendeletéről, az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáférésről. McClarkin asszony már elmondta és világosá vált, hogy a vita nem igazán egyenes vita nem szabad elfelejtenünk, mennyire fontos maga a közbeszerzés az EU-ban, hiszen 10 19%-át a GDP-nek kiteszi, akkor, amikor az EU ilyen súlyos gazdasági körülmények között él és van, hát bizony nem szabad elállnunk a közbeszerzés bevételeitől, így, ahogy, e, ilyen olvasatban figyeli a bizottság javaslatát. Jelenlegi megoldás az nem megoldás. A harmadik országok esetében úgy tűnik nem nyílnak meg a piacok számunkra eléggé, és való, valóban az EU adófizetői hiszek meg ennek a levét. A hatos cikk az egyik legfogósabb pont, látjuk, valóban mindenki tisztában van a tartalmával ennek a javaslatnak, és a hatos cikkének különösen. Ami a hatos cikket illeti, az adott pályáztatóknak lehetővé teszi azt, hogy kizárja a nemzetközi kötelezettségvállalás alá nem tartozó pályázatokat, ez pedig 50%-ától való elesést jelentheti a tenderezőknek. Ez nagyon gyakran igen nehezen lehetne kiszámolható, de kockázatával jár annak is, hogy az EU vállalkozásokat negatívan érinteni, amikor harmadik országokhoz kívánnak piaci hozzáférést elérni az ellátási lánc szempontjából is gond lehet ez. Saját EU-s iparágunkat ásnánk alá, és ignorálnánk a globalizáció, valamint az ellátói lánc komplex jellegét, tartós kihatása is lenne ennek a jogszabályoknak az egységes piacra például, hogyha a harmadik országok tenderezőit azért zárjuk ki szerződés szintjén, mert mondjuk a hatos cikk alá esnek, akkor bizony komoly gond lehet ez, például megint csak azért, mert az adófizetőknek nem tudjuk a legjobb értéket biztosítani. Olyan időket élünk, amikor a költségek egyre növekednek minden szempontból. Ezért kérdezzük meg a bizottságtól azt, hogy mi történik akkor, hogyha a két szakbizottság egymással versengő jogszabályokról dönt a két véleményben. A két véleményt harmonizálni kell mindenképpen és itt magáról a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság és a mi szakbizottságunk harmonizált fellépéséről kell tehát szólni, és hogyan lehet ezen módosítást a klasszikus, valamint az úgynevezett utilities javaslatba, azaz közműágazatbeli árubeszerzés területére beilleszteni. Valóban megkérdőjelezendő lehet ez a kérdés, és vajon a jelenlegi nyitás lehetővé teszi számunkra, hogy azt higgyük, hogy mondjuk a harmadik országok ajánlattevői nem olyan fontossággal bírnak, mint mondjuk a mi ajánlattevőink? Itt mondjuk kínai vonatkozásokra gondolok. A bizottságnak olyan információt kellene biztosítani a számunkra, amelyek erőteljes, tényszerű tájékoztatást adnak arról, hogy milyen kockázatok merülnek föl, mondjuk veszélyek a harmadik országokkal szemben. McClarkin asszony a kollégáit arra kéri, hogy a véleményüket mindenképpen osszák meg vele is. Mindig is úgy gondoltuk, hogy mi vagyunk a szabadkereskedelem zászlóvivői, és azt gondolom ehhez tartanunk kell magunkat. Bárki más kívánna még szót kérni? Talán jó magam is egy-két megjegyzést tennék elnöki székemből, de ne lepődjenek meg, hogy teljesen egyetértek az előbb szóló három kollégámmal. Azokra a kérdésekre összpontosítanék, amelyek valószínű, mint elnök is megválaszolásra szólítanak föl engem. Az első kérdés igen fontos, és a bizottságot kérném fel arra, hogy erre koncentráljon. A megjelenése óta a javaslat formá, bilaterális kereskedelmi tárgyalásokat kezdtünk az USA-val és Japánnal. Lényegi, alapvető fontosságú közbeszerzési piacokról van szó, és a hozzáférés itt a kérdés. Nekem úgy tűnik, hogyha továbbra is tartjuk magunkat ehhez a javaslathoz amely kifejezetten ezt a két országot célozza meg akkor, amikor megnyitjuk a tárgyalásokat velük, kereskedelmi tárgyalásokat, nem feltétlenül megfontolt tárgyalási stratégiára val. A DG Mart és a DG Trade a két igazgatóság, amelyik foglalkozik e kérdéssel, és azt szeretném tudni, hogy hogyan lehet össze egyeztetni a védelmi vonalat ebben a javaslatban, amelyet látom, hogy kidomborul, de nem tudom, védhető-e ez a kérdés. Nem biztos, hogy én a szakbizottság idejét mondjuk, vagyis hogy a bizottság erre vesztegetni idejét, de mégis kérem, magyarázzák meg, hogy hogyan kívánnak tárgyalni e két országgal, amelyek az ajánlati piacon igen nagy fontossággal bírnak, másrészt pedig ezeket a javasla, ezzel a javaslattal előállni. Második kérdésem a szakbizottságunk számára fontos, és itt a közbeszerzési irányelvre gondolok, és a témafelelősünkre nézek, aki külön szakértője a témának. Amikor Bárnyi óra egyeztettem Bárnyé úr és magam is kevés dologban nem értünk egyet, de ő nekem elmondta azt, hogy a tagállamok maguk is hatékonyak ö, piacvédelmi ö, intézkedéseket félhivatalosan úgymond elfogadnak, és vannak már tisztességtelen verseny helyzetek és amelyek léteznek. Na, ez két megjegyzésem lenne. Nem láttam bizonyítékot adatokban, hatástanulmányban, más tanulmányokban, gazdasági számadatokkal alátámasztva, hogy ez probléma lenne. Miért? Mert mind a három kollégám is elmondta már előttem, akik szkeptikusan állnak ezen javaslathoz, hogy nincs gazdasági bizonyíték arra, amely szerint ez így lenne. Másrészt pedig ez problémás lehet, mert a bizottságnak vannak kezében olyan eszközök, amelyek a szabályoknak megfelelőek a már meglévő jelenleg érvényes közbeszerzési irányelv alapján hiszen van egy olyan záradék, amely a kölcsönösséget mondja ki az irányelben. Természetesen a küszöbérték az ugyanaz, mint ami ebben a jelenlegi rendelet javaslatban szerepel. Segítene minket abban a bizottság, hogyha elmagyarázná, hogy milyen problémát kívánt ezen további e, instrumentumnak hála megoldani, feloldani. Remélem, hogy Engel úr majd külön a mi megfontolásainkból fog fókuszálni ezen kérdéskörre. Tehát, még mindig szkeptikus vagyok, de remélem, hogy a kollégák talán támogatóban állnak majd a javaslathoz, de a legfontosabb, kulcsfontosságú kérdéseket próbálom a szakbizottságom nevében elnökként feltenni. Meghallottuk a szakbiz- meghallgattuk a szakbizottság képviselőit, most pedig Pierre Szúrt a DJ Mártól, Jessen urat a DJ Trade-től kérem felválaszadásra. Ki szeretnék kezdeni? Uh, Köszönöm szépen, a DG Trade, a kereskedelmi főigazgatóságot képviselem. Engedjék meg, hogy én ragadjam meg először a szót, aztán a hatos cikk aspektusai alapján pedig a DG Markt képviselőjének a, adom meg a szót. Weiler asszony egy sor kérdést föltett, ezek közül egy-kettőt én szeretnék be, megválaszolni. Mégpedig nem fedi -e mindezt le a GPA eszköze? Nos, a legutolsó tárgyalások során ne, ide jutottunk, de nem tudunk tovább menni annál, mint amit a felek a GPA-kban aláírtak már pedig múlt év végén befejezték a tárgyalási fordulót, és ideig jutottak. Tehát, hogyha további hozzáférés szeretnénk kapni a harmadik államok közbeszerzési piacához, akkor a GPA-kon túlmutató megoldást kell találni, hiszen a jelen GPA-k megtárgyalása évekig tartott. Ez tehát a helyzet. És mi az alapprobléma, amelyel meg kell birkoznunk? Nos, a helyzet legalább két különböző típusú problémával állít bennünket szembe, és voltak éppen két vagy három gondolkozási iskola ö, vetélkedik egymással, és a bizottság ö, jó közvetítőként akart fellépni ezek között. 2010-ben kezdődött a konzultáció, ahol volt, aki azt mondta, hogy ö, zárjunk le mindent, ahol nem nyitottuk meg a piacokat, és csak azok számára nyissuk meg a piacainkat, akik reciprok azon országok számára, akik reciprok kölcsönös hozzáférés biztosítanak. Volt olyan szereplő, aki meg azt mondta, Isten őriz, hogy bármit változtassatok, jól működik ez a rendszer. A, mi pedig, mármint az Európai Bizottság igyekezett közvetíteni a két gondolati iskola között, mégpedig úgy, hogy egy default szabályt vezettünk be, és egyetlen nagy de jóra legalábbis egyetlen nagy kereskedelmi partnerünk sem rendelkezik egy ilyen default vagy alapbeállítási szabályjal. De facto lehet, de de jóra nem. Ugye a kereskedelmi partnereink zajonganak, és azt mondják, hogy protekcionista fellépés tanúi volnának. Nem izgat ez bennünket. Se az USA, se Japán nem fordult közbe hozzá, hozzánk és panaszkodott erre a javaslatra, mégpedig azért nem, mert ezzel voltak éppen a tárgyalásoknak új lendületet tudunk adni. Világos, hogy kisebb lehetőség áll majd rendelkezésünkre, amikor konkrét tárgyalásokat kezdünk, mint az ötletelés során. De minden esetre mi a default, az alaphelyzetben azt mondjuk, mi nyit válunk, minden irányába, kereskedünk szívesen. Ez az alaphelyzet, ebből indulunk ki, és a korlátozásoknak indokoltnak kell lennie. És egész idáig egyetlen pillanatban sem panaszkodott se az USA, se Japán. Ezen hozzáállásunk kapcsán, mondván, hogy a táblázat bármilyen módon diszruptív vagy eh, zavaró tényezőként működhet. Világos persze, hogy más-más jelzéseket adnak a tagállamok, és persze maguk a tárgyaló partnereink szívesen látnak, hogy nem volna olyan jó tárgyalási pozíciónk, mint amiben vagyunk. Még egyszer mondom, az alapszabályunk az, hogy minden eh, nemzetközi kötelezettségünket a GPA-kkal és az FTA-kkal, tehát az általános közbeszerzési megállapodásokkal és a szabadkereskedelmi megállapodásokkal szabályozzuk. És a központosított eszköz tekintetében a fő üzenet az, hogy tárgyalni akarunk a további hozzáférésről. Nem akarunk bezárkózni, de cserébe mi is hozzáférést akarunk kapni a közbeszerzési piacokhoz. Ez a potenciális opció mindig utolsó fázisban e, lép fel a 8-10-es cikkek hatája alatt, e, miután meghatároztuk, hogy súlyos diszkrimináció áll föl, miután felajánlottuk a megoldást a tárgyalópartnernek, és miután a tárgyalások nem vezetnek eredményre, nos, ekkor és az ország azt mondja, hogy nem tárgyalunk veletek, nos, ebben az esetben lépnek, lép csak életbe a korlátozó vagy restriktív intézkedések csomagja. Láthatják tehát, hogy mi egyoldalúan elköteleztük magunkat az 5 millió mellett, és ilyen módon nyitválunk a kereskedelmi partnereink előtt. Hogyha pedig az USA az USA-val való tárgyalásoknak kérdezte Weiler asszony, hogy nem késtük el a hajót. Nem, egyáltalán nem késtük el a csatlakozást vagy a hajót, hiszen nyáron folytatjuk a tárgyalást, csak biztos. Tegnap, éppen tegnap számolt be. Hiszem, éppen most az történik, hogy kereskedelmi partnereink a piacaink nyitottságát garantáltnak veszik, És amikor mi akarunk bejutni az ő piacokra, akkor ez nem mindig olyan egyszerűen sikerül. Teljesen világos működő tőke befektetési rendszerek működnek az országainkban, de a statisztikák nem mindig átláthatók. Egy szóval azt kívánnám, ha a kereskedelmi partnereinkben ugyanolyan könnyű volna beruházni és befektetni, mint Európában pedig náluk még korlátozó, restriktív intézkedések is hatályban vannak. Nem kistük le a csatlakozást, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy azt jelezzük a tárgyaló partnereinknek, hogy nyitva állunk, ez az alaphelyzet, a default helyzet, nyitva is akarjuk tartani a piacainkat, de ne vegyétek ezt garantáltnak. Nem garantáljuk, hogy ez így van, kölcsönösséget akarunk. Ami pedig a fejlődő országokat illeti, hol húzzuk meg a határt most? Jogilag azt mondjuk, hogy az LDC-k a legkevésbé fejlett országok teljes hozzáférést kapnak piacainkhoz. Tehát ezt az eszközt nem is tudunk, tudjuk alkalmazni velük szemben. Az LDC-knek, még egyszer mondom, a legalacsonyabban fejlett gazdaságok számára teljes hozzáférés biztosítunk az áruk és a szolgáltatások területén, a feltörekvő gazdaságok, Kína, India és mások ö, tekintetében más a helyzet, hiszen egyre inkább azt látjuk, hogy hogy ö, ők komoly versenytársakká válnak. És ez meg a javaslatunk ö, timingjára is kihat, hiszen meg kell akadályozni, hogy bármilyen módon súlyos kihatása legyen a költségvetésünkre ez a szabályozás. És ezért még egyszer mondom, nem győzem hangsúlyozni az alapszabály, ez, hogy nyílt válunk, és a hatos cikk erről szól, illetve arról, hogy korlátozásokat vezethetünk be, megengedő megfogalmazással került ez megfogalmazásra, vezethetünk be, amennyiben nem teljesülnek az elvárásaink. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a cégeink számára nagyon nehéz a helyzet, a, köz, a közkész költségvetéseit csökkentik. Vannak olyan cégek, akiknek mondjuk a közbeszerzések jelentik a legnagyobb megbízásokat, az ő piacuk jelentősen csökken. Már pedig akkor meg kell keresni önök útját, módját, hogy élhessenek a potenciáljukkal, a lehetőségükkel, és Európán kívül is részt vegyenek a közbeszerzési eljárásokon. Úgy gondolom tehát, hogy ezzel az eszközzel külföldön, a harmadik államokban is speciális lendületet tudunk nekik adni. Remélem, hogy az alapvető kérdéseket sikerült megválaszolnom, és most megadom a kollégámnak a szót, akik a specifikusabb kérdésekről fognak válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy kollégám már nagyon sok érvet előterjesztett, néhány aspektusra magam is kitérnék. Ha megvizsgáljuk azt, hogy a rendelet milyen módon született meg, alapvetően új módon, hogy egyfajta alapot biztosít a piacok nyitására, megerősíti azt. Nem csak ezt teszi, hanem teljes nyitást az 5 millió euró alatti piacokra, valamint azon feltételek tekintetében is, hogy a hatos cikk alapján adott esetben egy pályázatot elutasítunk-e vagy sem. Világos ez, egy explicit fenntartásról van szó, amelyet egy partnerországgal aláírunk, ez azt jelenti, hogy a partnerország tudatában van ennek a fenntartásnak, tehát azt nem mondhatja, hogy ne tudna arról, hogy egy termék vagy éppen egy adott viszonossági feltétel ne valósulna meg, itt gyakorlatra épül mindez, ezért ebben a rendszerben egyfajta további biztonsági szelepet is beépítettünk, mert amikor például egy, egy ö, ajánlatkérő elkívánja utasítani az ajánlatot, akkor erre engedélyt kell kérnie az alapján, hogy a feltételeknek megfelelte az illető vagy sem. Aztán, hogy ez a lehetőség valósá válik-e, hát akkor valamilyen minimális tárgyalási lehetőséget adunk a hatos cikken keresztül a nyolcashoz és tízeshez képest. Hiszen néha, sőt gyakran, pontosan a hatos cikkben szereplő öm, pályázati közzétételen keresztül lehet ezt a központi rendszert, a 8-as, 10-es rendszert beindítani egy átfogó képet alkottunk tehát így, és nem lehet a kettőt egymástól, a két cikket egymástól elválasztani, teljességében kell tudatában lennünk a rendelet tervezett szövegének, ezek fontos megjegyzések. Ezen túlmenően pedig, amennyiben Bárnyé úr utalt annak szükségesére, hogy fel kell lépnie téren, miért? Mert közvetlenül mi is újra tárgyaljuk a közbeszerzésre vonatkozó egész csomagot. És valóban helyzetbe kell hoznunk magunk, mint úgy, mint valós tárgyalópartnerek, tehát de facto van egy piacnyitás, mely szerint bizonyos ö, ö, partnerek már egészen normálisnak tartják azt, hogy a európai piac számukra nyitott, akkor, ha ez így van, egyáltalán nem szükséges számukra, hogy úgymond megfeleljenek az elvárásoknak. Viszont, ha az EU a harmadik országok piacára kíván belépni, akkor azt valamilyen más ellentételezéssel keresztül teheti csak meg hogyha a szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk. Ezt alapvető fontosságú megértenünk, ha mi partnereink tudják, hogy a piacaink de facto nyitatók, akkor egyáltalán ők miért nyitnák meg számunkra a piacaikat? Ha tudják, hogy az európai közbeszerzési piac már nyitott, hát akkor jönnek. Viszont ha tudják, hogy ahhoz, hogy a mi piacaink nyitottak legyünk, ahhoz nekik is nyitniuk kell a, a különböző beszerzési megállapodásokon keresztül. Itt nem csak az irányelvekről van szó, ahogy Bárnyi úr is mondta, hanem egyáltalán a éppenséggel ennek a dossziének hála ébredünk rá arra, hogy milyen óriási lehetőségek nyílnak meg számunkra, ha így járunk el. Annyit Szeretnék még kérdezni, hogy a kérdésemre válaszoljon meg a meglévő rendelkezések alkalmazásáról, ami a viszonossági kitételt és záradékot illeti, és hogy ezt a viszonossági záradékot miért nem megfelelően alkalmazzák most? És miért ilyen meglepően alacsony tenderek esetében is? miért nincs ez? És a Lokegárt féle kérdésre is jó lenne, hogyha megválaszolnak, kérem. Tehát, hogy vannak -e egyáltalán ebben a tanulmányban bizonyítékok, ami a hatástanulmányt illeti, minden dokumentum, a mellékletek és amelyeket közzétett a bizottság számadatokat, kalkulációkat és módszertani magyarázatokat tartalmaz mindenféle irányba, az elejétől a végig mind a fő dokumentumban, mind a mellékletekben a bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok alapján becsléseket végzett, különböző feltevésekből kiindulva. A feltevéseket természetesen világos módon fogalmazzuk meg, a terület viszont egy olyan terület, ahol bizonyos adatok nem állnak rendelkezésre. Az 58-as, 59-es cikkben az a szektoriális irányelvnél az egyik nagy nehézségünk pont az, hogy egyszerűen nem kapunk visszacsatolást arról, hogy hatékony a rendelkezés. De ha például egy működő ö, vállalat nekünk feltesz egy kérdést, és azt mondja, hogy az adott rendelkezést hogyan lehet alkalmazni, van-e lehetőség annak alkalmazására, nos, számszerű visszacsatolásunk nincs, nem kapunk, itt sem a volumenét a piacnak nem tudjuk megbecsülni, sem bizonyos számadatokra nem tudunk utalni, de ez az egyetlen jogi alap, amelyre építhetünk a megfelelő feltételek mellett, mely szerint egy adott pályázatot elutasítunk, vagy sem. Ez egy olyan rendelkezés tehát, olyan eszköz, amelyben a valós felhasználásról nem rendelkezünk adatokkal, de az is igaz, hogy szükség van arra, hogy explicite elébe menjünk annak, hogy hogyan is lehet felhasználni. Szerényen ennyit tudunk csak az információk egészéről szólni, ahol még hiányoznak az alapadatok, hát ott bizony nem tudtunk mérehatóbb elemzéseket és feltevéseket megfogalmazni, sem azokat konkrét példák alapján leellenőrizni. Can I just add... Még valamit hozzá szeretnék tenni a hatástanulmányjal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy gyakran félreértették ezt a dolgot. A bizottság, amikor hatástanulmányt készít, két lépést, két szöveget adunk a hatástanulmány tanácsnak. A legutolsó szöveg, amelyet ön is láttak, abban javaslatokat teszünk a javításra. A publikált verzió és a végleges verzió az Impact Assessment Board, a hatástanulmány tanács észrevételeit is érvényesíti. De harmadik alkalommal nem fordulhatunk vissza, eljárási jogi szabályok miatt nem fordulhatunk megint a hatástanulmány tanácshoz a borthoz. Ilyen módon jelzem, hogy az internetes verzió a lehetőségek szerint legmesszebb menően próbálta a tanács véleményét figyelembe venni. De mondom még egyszer, nem fordulhatunk a Impact Assessment Boardhoz, a hatástanulmány tanácshoz. Most nem vágnék bele, hogy miért túl bonyolult eljárás jogi oka van, még egyszer mondom, tehát módosítottuk a szöveget, és ez került fel a honlapra. La dernière... Igen. Ehhez még azt is hozzátenném, hogy a hatástanulmány utolsó melléklete pontosan arra mutat rá, hogy milyen módon próbálta meg a bizottság figyelembe venni az Impact Assessment Board kéréseit ebben a mellékletben. Azon aspektusokra is rátalálhatnak, hogy milyen módon dolgoztunk mi az Impact Assessment során. Emlékeztetnék arra, hogy a jelentés egy szolgálati dokumentum, egy munkadokumentum, amelyet a bizottság teljesen felhasznál a véleménye kialakításakor, de hát valahol azért mégis azt kell megállapítanunk, hogy a kritikus tömegét elértük-e már azon információs mennyiségnek, amely alapján valóban ö, lépnünk. Nem szabad azért a tapasztalatoktól sem elvonatkoztatnunk. Most az, hogy a bizottság úgy dönt, hogy tovább lépe vagy sem, hát ahhoz is adatokra van szükségünk, és a hatástanulmány, mint munkadokumentum egyfajta döntéshozatali támaszként ö, alkalmazandó. Sajnos nem feltétlenül minden szükséges dokumentum áll rendelkezésünkre. Weiler asszony és Lökegárd úrokra nézek, megköszönöm az ő nevükben is az átfogó válaszokat. De van még egy kis időnk, hogyha a képviselők még kérik a szót. Weiler asszony, kéri a szót? Aztán pedig Lökegárd képviselő. Utána Schwab úrnak adom meg a szót, jelentéstevőként amúgy is megteti. Köszönöm szépen, ami a GPA-kat illeti. Világosan elmagyarázta, hogy ez miért nem összehasonlítható ezzel a jogszabályjal. Ugyanakkor nem válaszolták meg teljes körülön azt a kérdésemet, hogy a legfontosabb kereskedelmi partnerünkkel, az Amerikai Egyesült Államokkal ezt az új jogszabályt miért kell alkalmaznunk, hogyha amúgy velük kereskedelmi megállapodást kötünk. Ez ugye küszöbön áll. És hát itt van a kérdés, ugye az amerikaiak nem nyitják meg a piacaikat, különösen a közbeszerzést, a katonai beszerzéseket és a és a kiváló minőségű árokat illeti. Ezt talán a szabadkereskedelmi eljárás keretében lehet rendezni. Aztán nagyon érdekesnek tartottam a politikai nyilatkozatát, ugyanis ön azt mondta, amit én szeretnék egyébként aláhúzni, hogy az európai közszektor túl sokat spórol túlságosan takarékoskodik, úgyhogy eh, a gazdaság, az ipar arra kényszerül, hogy az exportban találja meg a kivezető utat, és azt próbálja meg kihasználni. Ezt egyébként nemzeti szinten is, eh, nemzeti szinten is eh, témává tettük ezt. De hát ugye az lenne a fontos, hogy a közszektort abba a helyzetbe hozzuk, hogy megfelelően be tudjon ruházni, például az infrastruktúrába. Úgyhogy erre csak szerettem volna még egyszer utalni, tulajdonképpen Németországban, tehát nemzeti szinten is ezt a vitát folytatjuk. Sürgősen szükség van a közberuházásokra minden területen, de hát nincsenek ehhez meg a források, ezen kell változtatni. Uh, Mr. képviselő. Köszönöm szépen a válaszokat. Csak hogy világosan lássam, a helyzetet. Bizonyos szempontból megválaszolták, amit kérdeztem, és el is fogadom, amit mondtak. De voltak éppen arról van mégiscsak szó, már ha jól értem önöket, hogy még nem rendelkezünk kellő adattal ahhoz, hogy megerősítsük a következtetéseiket. Jól látom, ezt jól értem? De voltak éppen hitbéli kérdésről van most szó. Ezt mondják? Nem, akkor félreértettem. Ez lett volna az egyik kérdés. A másik kérdés pedig a következő. A hatos szikről beszéltek. És azt mondták, hogy két egymást lefedő folyamattal van itt dolgunk. És ezzel kapcsolatban felvetéssel éltem mégpedig, hogy nem igaz-e, hogyha a 6 és a 8-tól 11-ig lévő cikkeket használják, akkor fennáll a veszély, hogy két egymást lefedő folyamattal van dolgunk. De hát ezek szerint akkor ez a veszély fennáll. Köszönöm szépen. Én is egy észrevétellel szeretném észrevetetni magamat. Jessen úrnak intézem, aki egy láthatóan tapasztalt kereskedelmi tárgyaló. Azt akarja mondani nekem, az arról akar meggyőzni tényleg valójában, hogy a kereskedelmi tárgyalásokat megnyitjuk mielőtt erről a dossziéról megállapodásra jutunk. Hiszen az elkövetkező négy-öt hónapban ezt a dossziét nem zárjuk le, és reméljük addig a FTA tárgyalás megkezdődik. Tehát azt akarja mondani, hogy Európában a teljes nyitottság szabályával élünk a kereskedelmi tárgyalások során. Másrészt úgy döntöttünk, hogy ha nem kapjuk meg, amit szeretnénk, akkor ezt kvázi ellehetetlenítjük tagállami szabályokkal, vagy pedig egy Európai Unió szabályjal? Uh, thank you. Let me, let me, uh... Köszönöm szépen. Egyrészt talán elmondom, hogy miért van szükség erre az USA-val való tárgyalások során. Itt a gondolkodásmódot kell megváltoztatni. Hiszen hogyan működik mindez a gyakorlatban? Nos, a következőképpen. Ha elkezdjük a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, szakértők ülnek le mindkét oldalról. És ezekben az országokban, tehát mondjuk az USA-ban, nem ö, kopogtat az ipar az adminisztráció ajtaján, hogy nyissátok meg az EU piacait, mert hozzáférnek előképpen. Tehát amikor az USA-val tárgyalunk, akkor ezt külön nehézséget jelent, hiszen itt az USA közbeszerzési piacán, piacán jelentős áttörést szeretnénk biztosítani az európai cégek számára, főleg az állami közbeszerzések területén. Tehát voltak éppen az üzenetünk az lesz, halljuk, amit mondtok, értjük, amit mondtok, de lássuk, hogy ti mit kínáltunk nekünk. Hiszen ők most azt mondják, hogy amit kínáltok, azt már bizt, az, azzal már rendelkezünk, ezzel a szabadsággal rendelkezünk, hozzáférünk a piacatokhoz. Miért adjuk be a derekunkat? Most egyszerűsítem a dolgot, de mondom, így állnak hozzá a kereskedelmi tárgyalások során. Azt mondják, már megkaptuk a szabad hozzáférést. És azt hiszem, hogy kollégám erre utalt, másfajta kötelezettségeket akarnak bevasalni rajtunk. Azt mondják, jó, jobban hozzá akartok férni a közbeszerzési piacunkhoz? Ám legyen. De akkor mondjuk más ágazatban adjátok be a derekatokat. Mondjuk a közbeszerzési tárgyaló partner azt mondja, az én cégeim nem szorongatnak, hogy az európai piacokat nyissam meg jobban számukra. Miért tegyek én egy lépést? Tehát összességében az USA tárgyaló partnerei részéről nincs ez a szándék. És hiszen azt gondolják, hogy mindent elértek már, és éppen ezért ezt a hozzáállást akarjuk megváltoztatni. Azt akarjuk jelezni, hogy persze az alapszabály ez, hogy nyitva áll a piacunk, de ne essetek tévedésbe, ne gondoljátok, hogy egyszer s mindenkorra megkapjátok ezt a hozzáférést. Feltételekhez kötjük. Ezzel akarjuk voltak éppen a, a tárgyaló partnereink módját, beállítottságát megváltoztatni, hiszen hallottunk már olyat is, olyan követelést is persze, hogy zárjuk be a piacainkat, ez legyen az alaphelyzet, és akkor a tárgyalások eredményeképpen egy-két piaci szegmens nyitsunk meg. Nem, nem erről van szó, mi ragaszkodunk a nyitott piacok elvéhez, de ez nem egy automatizmus. Ami pedig az adatokat illeti. Vannak adataink, de be kell látnunk, hogy az EU és az USA két fejlett gazdaság között eh, is eh, vita és egyet nem értés van az adatok tekintetében. Ha pedig az USA-n túlra tekintünk, még nehezebb az adatokhoz hozzáférni. Képzeljék el mondjuk, milyen nehéz a közbeszerzési adatokat a kínaiaktól beszerezni. Tehát vélekedések, becslések és megszerezhető adatok alapján próbáljuk extrapolálni, kialakítani, megálmodni az új adatokat. Mondom, a meglévő adatállományjal próbáljuk a legjobb eredményére vezetni a vizsgálatokat, de és ezzel persze próbáljuk a politikai döntéshozóknak megkönnyíteni a dolgát. Ám ha a bizottság mindig addig várna, amíg tökéletes adatállományokat kapna, akkor bizony várhatnánk ítéletnapig. Igyekszünk tehát ezen nem teljes adatállományokkal is, főleg Európán kívüli országok tekintetében dolgozni, élni. Még egyszer mondom, próbáljuk a tárgyaló partnereink gondolkodásmódját megváltoztatni. A filozófiánk az persze, a piacaink szabadon hozzáférhetőek, ezt meg is akarjuk tartani, de ez persze azt is jelenti, hogy kölcsönösséget biztosítsatok. Ne, hogyha például a közbeszerzési piacotokhoz való hozzáférést akarjátok, biztosítjátok számunkra, akkor ne követeljetek további kedvezményt, mit tudom én a mezőgazdasági termékek területén. Igen. Ami azt az eljárást illeti, mely szerint párhuzamosan lehetne folytatni a 6-os és 8-as 10-es cikkek értelmében a folyamatokat. Való igaz, de facto olyan helyzet előállhat, ahol beérkezik egy értesítés, és a hatos cikk alapján kell a bizottságnak döntést hoznai, és a 8-as, 10-es folyamat is beindulhat, mert a bizottság már rendelkezik megfelelő don, adat halmazzal ahhoz, hogy azt mondja, hogy úgymond pot, be, a helyzet valahol ö, hát kérdéses. Amennyiben a hatos cikk alapján, az egyéni értesítés alapján a bizottság dönteni kell, akkor a hatos cikkre appellál majd, de az biztos, hogy a 8-10-es cikk folyamata egy bővebb, tágabban értelmezendő öm, folyamat, amely hosszabb, ott ugye külön bekérünk információkat, a hatos azért az, amely egy szűkebben értelmezendő, a nyolcas, tízes pedig sokkal tágabban értelmezendő eljárást fed le a hatos vagy a nyolcas cikk esetében a következetességet a teljes folyamat alatt fenn kell tartanunk. Ez a szellemiség vezetett minket természetesen az is igaz, hogy nagy figyelemmel követjük minden javaslatot, amely a folyamat során úgymond azt javasolná, hogy a meglévő rendelkezést javítsuk, de alapjában véve, elmondtam már, hogy hogyan is viszonyul egymáshoz a két folyamat. Hogyha ugyanaz a bizottság mondja ki a döntést, akkor nem, egyáltalán nem vagyunk következetlenek sem az egyik, sem a másik oldalon. Ehhez még azt tenném hozzá, hogy a további garancia arra, hogy a két eljárás között megszűnés legyen, ha mi mindjárt nézem, melyik cikket, a kilences cikket nézzük, negyedik bekezdését, akkor ott felfüggesztő hatállyal rendelkezünk, amennyiben az ország azt mondja, hogy igen, tárgyalást akarunk beindítani. Ebben a szakaszban a hatos cikre nem appellálhat a pályázat ajánlat kérője. Tehát, ha a harmadik országgal hopp, csak beüt egy ilyen információ, és azt mondja az uniós ajánlatkérő szerv, hogy hm, valami gond van, hát akkor a tárgyalás során, a tárgyalási szakaszban igenis van egy ilyen lehetőségünk. Tehát ezt a kilences cikk lehetővé teszi számunkra. Elnök úr, igen intenzív a vita, nagyon köszönöm mindkét bizottsági képviselőnek, hogy ellátogattak, ezen gazdag eszmecsere ben ehm, hmm, részt vettek. A jelentéstevőnek szeretném elmond, átadni a szót. Nagyon szépen köszönöm, én is magam azzal kezdeném, hogy megjegyzésekkel élek. Nagy tiszteletben tartom a bizottságot, de most már az az érzésem, hogy nem is biztos, hogy három gondolat ö, ö, iskola képviseltetét magát, hanem valahol két iskola között kell az arany középutat megtalálnunk, úgyhogy nehéz nekem megítélni, hogy hogyan is áll ez a helyzet az iskolákkal. Kiegyensúlyozatlan ám ez a helyzet, mert vannak olyan ö, déli országok ö, képviselői, akik ma nincsenek itt velünk, de három példával had éljek. Berlinben tárgyaltunk a kollégáinkkal, pártjainkkal, és ö, egy kis és középvállalat vezetőjével tárgyaltunk, és megadtuk neki a témát, a nemzetközi kereskedelmet, aztán ő elmondta az igazgató, hogy igenis a viszonosságból többre van szükség. Láttuk, hogy persze ez egy külön ö, ö, piac, de az európai ipar úgy tűnik, hogy itt nem akar viszonosságot, hogyha valóban itt az exportról van szó, egy második példa, Franciaországban jártam, a luxus iparágat képviselő céget látogattam meg, és azt mondták nekem, nem, nem, ne tegyék ezt, mert bizony az exportpiacot veszélyeztetik ezzel. Látjuk a második példából, hogy valóban igaz, hogy a gondolati iskolák különböző képviselőit megtaláljuk egyes országokban, harmadik példa, üveggyártó cég Szangomarában, és ez a cég is nagyobb viszonosságot akart, míg a cső gyártók úgy voltak vele, hogy nem kell viszonosság, tehát megint valahol az arany középút a járandó, azt gondolom, mert a konkrét piacoktól függ az, hogy hogyan döntünk. Valóban valahol egy kicsit problémás a teljes kérdéskörben, hogy itt mi most egy egész közbeszerzésről beszélünk, a kereskedelem nem csak a közbeszerzésről szól, hanem valami sokkal többről. Második Tom Weiler asszonyra referálnék, való igaz a végén, hogy a TBA alkalmazás Japánnal, az USA-val, hogyha az év végén a, keres, a tárgyalásokat lezárjuk, bár szerintem túl derülátóak vagyunk, még mindig lesznek olyan országok, mint Kanada például, ahol már ennek meg kellett volna történni, aláírásra tört, került sor a GP aláírására, és valahol ez, ez ezen eszköz alá kellene, hogy sem már például a kanadai ö, megállapodás. A bizottság képviselői is elmondták, hogy pozitív elem is található ebben, ez pedig az a default pozíció, alapbeállítás, amely nem, amely úgymond, mely szerint a közbeszerzési piacot meg kell állítani, mármint meg kell nyitni, és hogy ezt is meg kellene még vizsgálnunk, és hogy ez az alapbeállítás mit is jelent, az, hogy minden egyes európai közbeszerzési piacot megnyitunk. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a megoldást megtaláltuk. Azt gondolom, hogy számos kritikát fogunk még hallani az ajánlatról, mármint a tervezetről, és szerintem lesz még mit ezen a munkán továbbvinni, de a kereskedelmi, nemzetközi kereskedelmi szakbizottságban is azt gondolom, hogy a vita még éles lesz. Az aranyközépút kicsit kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozottabb megközelítés az, amely mellett leteszem a voksomat. Elnök köszöni a dióhéjban összefoglalt gondolatokat, és hát valóban az arany középút az, az rendben, de hol van ez az arany középút? Hol helyezkedik el? Hangzik a költői kérdés. Határidők. Engel úr a fordításra május 7-én küldi el az anyagát, um, az imco ban a vélemény tervezetről június 17-18-án tárgyalunk. Módosítókat július 11-ig lehet benyújtani. Nem, nem, nem. Azt hiszem, hogy rendben, de a módosítók tárgyalását szeptember 20 5-én vagy 27-én kellene megtárgyalni, aztán október 7-én kellene az imco ban ugye, megtárgyalni. Ó, igen, én még a júliusnál maradtam, de tényleg szeptember is szükás. És az Intában pedig november 27-28-án fognak szavazni. Tárgyalásokra tanácsban várunk. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan folynak ezek a tárgyalások. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és azt javasolja az elnök úr, hogy most az én saját véleményemre térjünk át, mint következő napi rendi pont, és hát elnézést kérek Vannerkamp asszonytól, aki teljesen pontosan érkezett a terembe, és a bizottság képviselőitől is elnézést kérek. Onédi úr ugye itt van? Igen, a bizottság képviselőjeként, és Schmidt úr is itt van, ugye? Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és elnézést, hogy egy kicsit várakoztattam Önöket a 21-es napi rendi ponttal kapcsolatos javaslatomról. Van -e Kamp asszony is itt van, Westfál, Manders urak nincsenek itt, nem látom őket. Á, Schmidt asszony, Manders urat képviselő, nagyszerű, nagyszerű. Rendben, vannak itt helyettesek, hát üdvözlök mindenkit a teremben. Nos, hát akkor térjünk a tárgyra. Egészen röviden kérem, hogy hallgassanak rám, ha lehet. Ez a tervezet a szakbizottság rész, a bizottság részéről egy új rendeletre vonatkozik, hogy harmonizálják az EU szabályozokat az EU-ban, a ö, az időszakos műszaki vizsgálatokról a gépjárművek és pótkocsik esetében az általános cél az, hogy a közúti biztonságot fokozzák, és a környezetvédelmet is javítsák, és persze az időszakos műszaki vizsgálatok igen fontosak. E téren tudjuk, hogy sokan Egyetértenek abban, hogy a tagállamok között nagy az eltérés abban, hogy a rendszeres időszakos műszaki vizsgálatokat hogyan végzik el. Nagyok az eltérések abban is, hogy mennyire eh, időszakosak, milyen időnként vizsgáztatnak, és abban is, hogy mennyire, milyen autótípusokat fednek le ezen vizsgálatok. Nos, abban is nagy az eltérés, hogy a minősége milyen ezen vizsgálatoknak, és hogy mennyire kívánják biztosítani a minőséget az ilyen vizsgálatok, vizsgáztatások esetén. Ami mi szakbizottságunkat illeti, mi hatáskörünk alá főleg, hát ugye nem a közlekedési aspektusok eh, tartoznak, ez a közlekedési szakbizottság asztala, az egységes piac megfontolásai viszont a mi problematikánkba tartoznak, hát na most, hogy az egységes piac szintjén mi az, ami ebből a szempontból az időszakos műszaki vizsgálatok alá tartozik? Hát én mindenképpen el szeretném mondani, hogy én milyen milyen kérdéseken keresztül látom javítandónak a tervezetet. Világos, hogy ha a gépjárműveket úgymond transferálják, akkor a kölcsönös elismerés kérdése az ilyen eh, teszteléseknek és vizsgálatoknak fontos, és ez a kölcsönös elismerés nem igazán erőteljesen domborodott ki a tervezetből de én majd javaslatomban erre is kitérek, és gondolom igen nagy szimpátiával élnek majd ez iránt, mert nagyon következetes kívánok lenni az egységes piac megfontolásainak hála vannak olyan országok, amelyek különösen a közúti biztonság fokozását kívánják megcélozni, amennyiben egy gépjármű eh, vizsgálat alá kerül egy adott országban, ahová úgymond átkerült, transferálták, mondjuk ott két év telt el az, a két műszaki vizsga, aztán átkerül az, mondjuk az első ö, év utána ö, másik országra, ott pedig mondjuk ö, 18 hónaponként végzik az ilyen vizsgálatot, hát azt gondolom, hogy az ilyen lehetőséget nem szabad aláásni. Ami pedig a regisztrációját illeti az ilyen autóknak, abban sem vagyok biztos, hogy különösen aggályos lehet, de hát a tervezet ezt az aspektust is, a minőségi javulást is megkívánja célozni. Hogy egységes magas színvonalú, megfelelő vizsgálatokra kerüljön sor mindenütt az EU-ban. Nos, ami a módosítóimat illeti, mert mit próbáltam én elérni, amikor kidolgoztam a véleményemet, az, hogy egy hozzáadott értékkel gazdagítsam magát a, a tervezetet. Nos, először is. A célom az volt, hogy egy fontos kérdést körüljárjak, mi a kapcsolat e téma és az új autók általános nyelve között. Van még egy kis következetlenség a két tematika között, mert számos műszaki ö, témát járnak körül a mellékletekben, tehát az új autó jármű alatt mit értünk, de amikor egy vizsgálat alá kerül egy autó, és mondjuk módosították, tehát valamikor új autó volt, aztán mondjuk új alkotrészeket beleszereltek az autóba, hát azzal körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyen következetlenség itt a két e tervezet alatt. Maga a meghatározás, a műszaki vizsgálat meghatározása. Tehát hogy amikor a maga a műszaki vizsgálati bizonyítvány alapján az autó újnak minősült, amikor a vizsgálat alá esett, hát azt kell eldönteni, hogy valóban új volt-e vagy sem. Nem tudom, hogy itt mennyire volt ez valóban megfelelően lefedett téma. Amikor aztán magát a fogyasztói eh, piacok eredménytábláját nézzük, akkor azt látjuk, hogy az a piaci szektor, ahol a fogyasztók elégedettsége a legalacsonyabb, és ez már harmadik éve így van, az a használt autók piaca. És a fogyasztók ezt tartják legproblémásabb eh, piacnak. Hogy milyen feltételek mögött milyen áron adják, értékesítik el a használtatókat, mikor évesen, éves módon mondjuk vizsgáztatják az autókat, akkor pontosan mi a célja ennek a vizsgáztatásnak az, hogy a hamisítást, vagy a ö, csalást megelőzze. Amikor egy autót tesztelnek, és ezt egy ilyen hozzáférhető internetes platformon kell hozzáférhetővé tenne, az elektromos járműinformációs platformon, az fontos, hogy ez így lehessen, biztos, hogyha egy autót mondjuk úgy tűnik, hogy a futás teljesítmény hamisítás áldozata lett ez az autó, a kilométer óráját úgymond e, hát e, megbabrálták, akkor be kell tudni ezt azonosítani. De az engem aggaszt, hogy tiltja a bizottsági javaslat a kilométer számláló állásának bármiféle korrekcióját. Aztán, most a műszaki információhoz való hozzáférés annak érdekében, hogy vizsgáztatni lehessen egy autót olyan területeken, mint például az emisszió kibocsátás ellenőrzése, vagy a fékrendszer ellenőrzése, vagy például a, és a felfüggesztés. A Euro 6-os norma ez, amikor már egy témánk felelőse eh, egy javaslattal áll, állt elő, hogy az ilyen adatokhoz hozzá lehessen felelni, mégpedig a független javító műhelyek számára is, és az ilyen állomások is, szervizműhelyek is hozzáférhessenek az információhoz. Bizonyos országban komoly szervizműhelyek vizsgáztatnak. Az én országomban és más országokban is hosszú története van a független szervizelő vizsgáztatásnak is hagyománya van, és úgymond ott a helyszínen is ilyen vizsgáztatást folytatnak. Én pontosan egy ilyen autóval, egy ilyen futás teljesítmény autóval helyszínen egy, egy műhelybe mentem el, hogy levizsgáztassam. Tehát ugye ezt persze tudták, hogy én magam is jelentésteve vagyok. A a Libében elmondtam már ezt, vagyis a, a um, vezető szakbizottságban is elmondtam, hogy ez így volt. Tehát ma már lehet, nem válna lehetőbb az, az én országomban, hogy így csak mondjuk a szomszédos szervizben levizsgáztassam az automat, hogyha ezt az új rendelkezést elfogadjuk. Tehát az biztos, hogy az adatokhoz a műszaki vizsgálatot végző állomásokon kívül még az előállító, a gyártó cégeknek is hozzá kell a férést biztosítanunk. Ebben rugalmasnak kell lennünk. A az olyan esetekben, ahol komplex berendezésekről van szó, mint például a traktorok, mezőgazdasági gépek, ahol a tesztelő berendezések, műszaki vizsgáztató berendezések nincsenek mindig, nem állnak rendelkezésre. Aztán a muzeális jellegű gépjárművekről is beszélnek, az én autóm 30 éves lesz, nem sokára, most 20 éve, 25 éves. Nekem akkor nem kellene műszakiztatnom minden évben, az én múzeális autóm, autómmal nem olyan sokat ö, ö, vezetek, nem, néha csak pár száz ö, kilométert, úgyhogy hát lehet, hogy amikor a muzeális jellegű gépjárművek definíciójáról beszélünk, azt a tagállamokra kellene hagyni, hogy ki hogyan határozza meg azt, hogy ö, muzális jellegű gépjárműve van. Az egységes piacot ez nem ásná alá. Aztán a kölcsönös elismerés a vizsgáztatásnak. Én ott ö, a, a felülvizsgálati záradékot, mint olyat bevettem javaslataim között. A TRON szakbizottsághoz intézzük ezen javaslataimat, már beszéltem az ottani témafelelőssel, és örvendetesnek találta a javaslataimat, de hát természetesen bármelyik árnyék előadótól is szívesen várom a módosítókat az elkövetkező hetekben, majd koordináljuk a folyamatokat, és meglátjuk, hogy a vezető szakbizottság, témafelelős szakbizottság hogyan áll ehhez, várom a megjegyzéseiket, és természetesen a bizottság képviselőit is felkérem arra, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm. So, Mr. Van de Kamp is first in line. Van de Kamp úr, parancsoljon. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek ezért a világosan megfogalmazott véleményért, amely egy nagyon letiszpul, letisztult eh, szemszögből lett megírva. Ez a dosszié legalábbis Hollandiában egy politikai szempontból érzékeny dosszié. Az Európai Uniónak a kommunikációját mindenképpen erősíteni kell erről Hollandiában, hogyha beszélünk a közbeszerzés, közbeszerzésekről, akkor a hollandok fele nem is tudja, hogy miről beszélünk. De hogyha a műszaki vizsgáztatásról beszélünk, akkor legalábbis Hollandiában mindenki tudja, hogy miről van szó, hiszen mindenkinek van kocsia. Ebben a véleményben nem foglalkozik teljesen joggal, hogy itt most irányelvet vagy rendeletet kell -e alkotnunk. Ugyanakkor a nyolcas módosító indítványban szól eh, a fogalom meghatározásról, és eh, a jogalkotási tanban eh, én megtanultam, hogy a definíciónak, a fogalom meghatározásnak a rendeletben kell állnia, és aztán ön utal két vagy három fuggalékre, nekem az lenne a kérdésem, hogy mennyiben megalapozott eh, az időszakos műszaki vizsgáztatásnak a fogalom meghatározását nem a törzszövegbe, a rendeletbe bevenni, hanem a függelékbe. És ön szólt már a bevezetőjében arról, amiről most kérdeznék, a gyártónak valamennyi adata rendelkezésre áll-e a műszaki vizsgáztatást végzőnek? És a független kereskedők teljes körűen szerepelnek-e? Ugye erről a 9-es módosítóindítvány szól. A tesztelő, a vizsgáztató hatóságok szerepelnek a nyilvántartásban, de a független kereskedők nem feltétlen. Nem tudom, hogy őket nem kellene -e expressis verbis is a, hatás, a hatájába belevonni a rendelkezésnek. Ugye minden, aminek köze van a belső piachoz, abban nem feltétlen kellene a szállítási szektort külön, külön expressis verbis megnevezni. A szállítási szektornak megvannak a maga e, érdekviszonyai, maga érdekei. Vannak olyan országok, ahol ez egy fontos ágazat, és ők adott esetben más országokban is folytathatnak vizsgáztattatást. Aztán vannak olyanok, akiknek egy hagyományos autójuk van, és ezek, ezek más feltételeknek esnek alá. Aztán vannak ugye a biciklistek, és vannak ugye a lovaskocsik, ezeknek a vizsgáztatását, a kétkerekű járművek és a lovaskocsik vizsgáztatását majd a másik bizottságban kell megbeszélnünk. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Állok úr. Úgy tűnik, hogy én vagyok itt a kötözködő. Lehet, hogy a végén még alá is kell írnom majd a köt őszködéseimet. Nem is annyira köt őszködök, semmit helyettesítek, tehát a végezetől az lesz, hogy a helyettesek helyett, helyettesítő helyett én magam jegyzem majd ezeket a véleményeket. De kollégám, aki nem tud itt lenni, egyetért a, a dokumentum főbirány mutatásaival. Mandes kollega, hiszen az ő nevében szólalok fel, a kölcsönös elismerést nagyon nagyra tartja, ezért az önmódosítóit mindenképpen támogatni tudjuk, és én, és most leveszem Mendes kalapomot, és saját magam nevében szólalok, egy szóval én, tehát én, szóval én azt gondolom, hogy a parlament hogy a tagállami parlamentek felmutatták a sárga kártyát, mondván, hogy eh, szubszidiaritási tesztet akarnak. Mondván, tehát, hogy ez a kérdés tagállami hatáskör. mégiscsak azon gondolkozom, hogy nem egy olyan ügyről van ez szó, amely mégis a határon átnyúló jellege miatt a mi hatáskörünkbe tartozik. Persze, különböző módon lehet a szubszidiaritást ellenőrizni, a szubszidiaritási aggályok fennállását ellenőrizni, de hát voltak éppen a mobilitás arról szól, hogy átlépjük a határokat. És mindenhol mindenkinek biztosítani kell az elismerést, és meg kell bíznunk a hatóságokban a másik tagállamban is. Ezért úgy gondolom, hogy amikor a tagállamok azt hangoztatják, hogy ezt mi majd leszabályozzuk a saját hatáskörünkben, akkor ez túl látókörű. Hiszen úgy gondolom, hogy a közös hogy a hatásosabb és nagyobb mobilitás megteremtés érdekében éppen az ilyen dossziékra, mint erre is szükség van. Azok a szabályok, amelyeket a közös konstruktív szellemben hozunk, éppen ezt a mobilitást teremtik meg. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Szerintem ez a dosszié jelentős lépést jelent a mobilitás útján. Köszönöm szépen mondja az elnök. Az illetékes jelentéstevő egyéb iránt azt kéri, hogy ez egy irányelv, és ne egy rendelet legyen. Ezzel persze valószínűleg nem Mendez úr szája íze szerint beszél, de hát legalábbis egy lépést tesz. Elnézést kérek a kollégáktól, akik megjöttek, de a, a reciprocitás kereskedelmi kölcsönösség kérdéséről kicsit hosszabban vitáztunk tehát elnézést kérek azoktól, akiket megváratok. Most a bizottságnak adnám meg röviden a szót, hogy kommentálja az itt elhangzottakat, illetve mutassa be ezt a javaslatot. Onyidi úr. Thank you, Mr. Chair. Thank you uh, to you. First. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek most nem elnöki mi voltában, hanem uh, jelentéstevői mi voltában is a munkát. Tudom, hogy sok munkát időt, energiát investált a munkába, fektetett ebbe a munkába, tanulmányozta a tanulmányt. És ez olyan kérdés, amely az közút biztonság kérdéseit veti föl, de ugyanakkor a belső piacra is kiterjed. Éppen ezért azt mondhatom, hogy az önjelentés tervezetében megfogalmazott javaslatokat nagyon fontosnak tartjuk, egy sor fontos szempont vonatkozik a közös piacra, a belső piacra, például az adatokhoz vagy az információhoz való hozzáférés lehetősége, illetve a független, márka független szervizek eh, pozíciójának megerősítése is egy nagyon fontos cél, valamint a tanúsítványok elektronikus formában való kiadása is támogatandó cél. Kárenc úr, az Ipari Szakbizottság jelentéstevője is ugyanebben a szellemben nyújtott be módosítókat. A második szempont, melyet a bizottság szintén nagyon nagyra értékel az ő munkájában, az, hogy megerősítik a kölcsönös elismerési aspektust, valamint a nyolcas cikket is nagyra tartjuk, amely az elismerések és a tanúsítványok kiállítása tekintetében világosan szabályoz. A kilométer óra visszatekerés csalással szembeni módosítót is nagyra értékeljük. Végezetül pedig az oldtimerek tekintetében nagyon hasznosnak tartjuk, ahogyan egyszerűsítette és egyben egyértelműbbé tette az old timer, vagy a muzeális gépjárművek definícióját. Ugyanakkor van itt egy dolog, melyet nem tudok elhallgatni, ez pedig az a kétségünk, hogy célra vezető a kritériumokat kitörölni, amely kritériumok a definícióban szerepeltek. Mire gondolok a négyestől hetesig terjedő módosító indítványokra? Egyetértek önnel azzal, hogy egyszerűsítsük a rendszert, de azért a közös kritériumoknál egy-két szót mégiscsak meg kellene tartani annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a gépjármű integritását, tehát a karosszériás legfőbb építő elemeinek integritását megőrizzük. Persze, akkor fontos, de hogyha akkor a fő elemeket kicserélték és megváltoztatták, akkor ezt már nem tekinthetjük ez eredeti járműnek, nem tekinthetjük oldtimernek már. Azután elhangzott itt még egy nagyon fontos kérdés, a Vandenkap kollega részéről, az ITRE-ben is vita volt erről egyébként, tehát úgy gondoljuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a Power to Wheelers hogy a Power to Wheelers koncepcióját megjelenítsük. Azt hiszem, hogy sokat tettünk annak érdekében, hogy ezt világosá tegyük, ezt a kompenciót, ezt a koncepciót, és megvilágosítottuk, hogy a költségek nem lehetnek túl magasak. Ám ha objektív ott, oknál fogva ezen power twillerek alkalmazására nincs lehetőség, akkor be kell adnunk a derakunkat. Nagyon fontos, tehát, hogy ebben a fázisban e, a, vit, a Power to Wheeler vita szempontjait figyelembe vegyük, és látni kell, hogy milyen technológiát fed le ez a um, új és forradalmi uh, koncepció. Aztán még a személyes észrevétellel kapcsolatban még egyszer meg szeretném erősíteni, hogy a minimum szabályokra vonatkozik a javaslatunk. Persze manőverezési, tárgyalási területre van igényünk, szükségünk, De olyan szintre jutott a tárgyalás, hogy a közös szabályainkat át kell alakítani, mint ahogy visszautalok, ez a motoros kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra is vonatkozik. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Jelzem, hogy nem sok időnk van, március 25 éig lehet benyújtani a módosítókat. Az oldtimerekről figyelembe veszem, amit mondtak, máskülönben pedig azt hiszem, hogy megtarthatjuk a módosítókat, illetve hát a kollégák 24-éig benyújthatják a módosítóikat, 25 éig és április 25-én lesz a napi, a bizottság napi rendjén ez a dosszié. Elnézést a kollégáktól, hogy egy kicsikét csúszásban vagyunk, mi több egy fél óra csúszásban vagyunk. Remélem, hogy ez nem jelent senkinek se problémát, hogyha el kell utazniuk, akkor jelezzék számára, számomra, és akkor próbálom felgyorsítani a munkát. A határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése. Ez a vélemény, amelyet megvitattunk, Hans Péter Meyer jelen, az előadó. Körülnézek, nem tudom, hogy a szocialisták részéről itt van-e az árnyék jelentéstevő Hoxul sincs itt, és nem tudom, hogy valakit megbízottam. Tehát először is hallgassuk meg Hans Péter Meyer kollégát, és nem tudom, hogy a bizottság képviselői itt van, azt nem mondja azt, hogy itt van, üdvözöljük körünkben. Először tehát megadom a jelentéstevőnek a szót, hogy mutassa be a módosítóit, aztán Rosfor úrnak adom meg a szót, aztán bárkinek, aki szót kér, majd a bizottságnak. Meyer úr. Ja, vazit. Elnök úr, kedves kollégák! Ez egy örömre okot adó jelentés, legalábbis összehasonlítva a vételi jog gal kapcsolatos jelentésünkről. Nem csak azért, mert ez egyedül az én jelentésem, hanem azért is, mert a módosító indítvány nagyon, a módosító indítványoknak a túlnyomó többsége jól beleillik az összefüggésbe, a képbe. 21 módosító indítvány érkezett összesen, 8 a spanyol kollégától, 5 a Rosfor kollégától, és egy Rapti nőtől. Ezt azért mondom, mert hogy ezzel kapcsolatban még lesz egy kérdésem. Ezeknek a módosító indítványoknak a túlnyomó többsége a véleménynek egy jó kiegészítései módosítása, így hát támogatom őket. Ez különösen igaz azokra a módosító indítványokra, amelyek egy erősebb tájékoztató kampányt, illetőleg a közérthető és jól hozzáférhető információk biztosítását, illetőleg a bizonyos szakmai csoportoknak a megfelelő továbbképzését irányozzák elő nem bizonyos népességcsoportokat, vagy lakosságcsoportokat kellene itt kiemelnünk. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniós költségmentesség vagy illetékfeljegyzés jog esetében bizonyos határértékeket kellene meghatározni, függetlenül attól, hogy milyen lakosság vagy népességcsoporthoz tartoznak. Nyilvánvalóan ezt gazdasági szempontból differenciáltan kell kezelni az egyes országokban persze. Tehát itt nem a népességcsoportok vagy lakosságcsoportok szerint kell különbséget tenni a polgárok között, ez érvényes kell, hogy legyen minden európai polgára. Ami a büntető ügyekben az illeték feljegyzési jogot illeti, úgy gondolom, hogy ebben mi nem vagyunk hatáskörrel rendelkezők, hiszen a büntető jog az a nemzeti hatáskörbe tartozik, és a határokon átívelő bűncselekményekre is igaz ez, úgyhogy ezzel legalábbis most nem kell, illetve nem szabadna, hogy foglalkoznunk a jog területén. Egyetlen dolog, amivel foglalkoznunk kell, hogy a szerzőjog és más területeken felsor, felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy bizonyos tényállásokat helyezzenek a büntetés hatája alá. De hát hatáskörrel nem rendelkezünk, még nem. Végső soron pedig Rapti kolléganő szeretném megkérdezni, hogy az ő módosító indítványának mi is az értelme, a célja. Ugyanis ugyanis a felperesnek ugyanis a felperesnek a beutazási költségeiről szól ez a módosító indítvány ahhoz a személyhez, Eh, ahol neki eh, joga van benyújtani a illetékfeljegyzési kérelmét, tehát nem a per eh, vagy a tárgyalás helyszínére való beutazás költségeiről van szó. Itt minimális beutazási költségek lehetnek, hogyha el kell utazni egy olyan ügyvédhez, Eh, aki majd benyújtja ezt a kérelmet, de hogyha persze megidézték az embert, és a tárgyalásra kell ellátogatnia, ott azon nagyobbak lehetnek a költségek. Nem tudom, hogy ebben a pillanatban ugyanakkor eh, nyilván nem nyújt be senki illeték feljegyzési kérelmet, hiszen azt az eljárás kezdetén nyújtja be az ember, nem a idézésre való megjelenéskor. legalábbis Németországban az a helyzet, és az általam ismert, vagy megkérdezett legtöbb országban, hogy természetesen az utazási költségekre is kiterjed a feljegyzési jog, hogyha az illeték feljegyzési jogot egyébként megadják az érintetnek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a beutazási vagy utazási költségek azok nem képezik a probléma tárgyát. A tagállamokat arra kell felszólítani, hogy, az, hogy javulást érjenek el, és általában egy tájékoztató kampányt indítsanak, nagyon sokan közülünk valamifajta jogi pályán tevékenykednek, és nagyon nagy lama, hogy mennyire kicsi az ezzel kapcsolatos ismeretanyag Európában, tehát az európai költségmentességgel kapcsolatos ismeretanyag a polgároknál. Köszönöm. Mr. Rochefort, or was Mrs. Rochefort úr, és aztán Hosfa úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mayer úrnak azt mondom, hogy kiváló véleményt, kiváló jelentést ö, ö, írt, kiváló jelentéstevőnk konszenzusos az a vita, amit lefolytattunk, egyetértek Májer úrral azzal kapcsolatban, hogy a büntető törvényt beilleszük-e vagy sem ebbe a javaslatba, hát ez nem a mi témakörünk. Májer úr elmondta, hogy igen nagy szimpátiával köszöni meg a különböző módosítókat valóban. Én azt gondolom, hogy ezek a módosítók a javító jelleggel kívánják az ő véleményét pontosítani azon kényes kérdések kapcsolatban is, amely egyfajta ügyvédi, európai ügyvédi öm, öm, csoportosulás, úgynevezett pool lehetnének. Hát valóban ez valami igen fontos javaslat, mert az az értékelés, amely az irányelv alkalmazását volt hivatott értékelni, hogy a megfelelő jogtanácsosok, ügyvédek kijelölése megtörténik-e. Hát franciaországi példával élnék én, és valóban jó lenne, hogyha tagállamonként csak egyetlen hat, hat hivatalt vagy hatóságot neveznénk ki a jogsegély kijelölésére, a kérésnél és az átadásnál is, nem pedig, és ezen túlmenően tagállamonként, területenként is csak egy ilyennel kellene rendelkeznünk. Májer úr is elmondta, hogy ezzel fokozhatnánk a tájékoztatás minőségét, és a 18-as cikre gondolok itt különösen az irányelvnek a tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségről van szó. Magam is javaslatokkal, módosítókkal álltam elő, ebből kettőre utalnék. Az egyik a ö, kérdőívekhez, vagy a forma nyomtatványokhoz való hozzáférés módozatát illeti. Májer úr ezen túlmenően egy módosítót, új módosítót is tervezett. Azon tűnődöm el egy picit ezzel kapcsolatban, hogy mivel a formanyomtatvány még olvashatóbb és még hozzáférhetőbb legyen, ezért ő azt javasolja, hogy Word formátumban lehessen hozzáférni. Én azon tűnődöm le egy picit, hogy releváns ez. Nekünk kell -e egy adott ö, ö, szoftvert, vagy éppen egy változatot megjelölnünk, ugye itt egy amerikai cég tulajdonáról van szó, amely már is monopól helyzetben próbálja uralni a terepet. Tehát szerintem a szoftver szintjét nem feltétlenül nekünk kellene talán nevesítenünk a dolgot. Talán érdemes lenne a pontos nevesítést törölni a tervezetből hiszen egy olyan vállalkozásról van szó, amely fejlesztője is magának ennek a bőrdönek. A gazdasági kritériumok. Újra elmondanám, hogy itt nem arról van szó, hogy ö, túlzottan ö, mutatni akarjuk, hogy mennyire akarjuk mi ezt, hanem tudjuk, hogy az életkörülmények, a költségek eltérőek egyes tagállamokban. Mondjuk a származási tagállam és az illetékes joghatóság szerinti tagállam között. Lehet, hogy nem úgy az öngazdasági kritériumokat kell figyelembe vennünk. Azt hiszem nem az IMCO fogja ezt meg, ö, ö, megoldani ezt a problémát, de igényesebbnek, pontosabbnak kell lennünk, tudatában léve annak, lévén annak, hogy vannak ilyen eltérések a tagállamok között. Azzal zárnám, hogy valami olyasmit szerettem volna elmondani, hogy magam sem értem a rapti asszonyféle módosított. Amikor elolvastam, nem is tudtam, hogyan értelmezem. Két módon lehet értelmezni az ő módosítóját. Az egyik értelmezés szerint rapti asszony azt kéri, hogy a költségeket egy első utazás alkalmában még azelőtt fedezzék, hogy az alkalmazást elismerik-e vagy sem, tehát hogy ingyenes jogsegélyre van lehetősége az adott illetőnek. Amikor aztán elismerik, hogy ingyenes jogsegélyre van szükség, akkor úgymond visszamenőleg térítik őt, de akkor is térítik -e, hogyha nem ismerik el mondjuk az illetőnek az ingyenes joghegéhez való jogát. Tehát itt valahol azonnal tisztázni kellene, hogy Rapti asszony mit ért a módosítója alatt. Szóval nem tiszta még a dolog, nem vagyok meggyőződve arra, hogy világosan értelmeztem-e. -e. Májer úr, nagyon várom a bizottság képviselőjének véleményét is. Ennyit szerettem volna elmondani, és azt gondolom, hogy nagyon jól dolgoztunk. A célunk az, hogy gondolatébresztőek legyünk a Juri szakbizottság irányába is. Köszönöm. Thank you. Anybody else want to contribute? Köszönöm, bárki hozzá kívánna még szólni. Ha nem, akkor Rochefort úr után most azonnal megadjuk a bizottság képviselőnek a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre foghatom magamat. Meg szeretném köszönni az önök szakbizottságának is, hogy érdekli önöket a jogi segítségnyújtás irányelvem, amelynek nincsen büntető jogi, csak polgár jogi, polgári jogi kihatása van. Az önök felvetéseit eh, nyomon követjük, megfontoljuk, egyetértünk azzal, hogy fontosnak tartják az irányelv tervezett csapás irányát, egyetértünk azzal is, hogy az e-justice, vagy az elektronikus igazságszolgáltatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítani kell, és az irányelv tervezett 18 cikke szól az elektronikus igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megerősítéséről. Nem akarok mást mondani, csak ennyit, hogy köszönöm szépen a munkájukat, a figyelmüket és az önök felvetéseit természetesen a nyomonkövetés során, a bizottsági jelentés nyomonkövetése során megfontoljuk és érvényesítjük. Nagyszerű, köszönjük szépen, Májer úr, kéri a szót? Ja, auch nur kurz. Én is csak röviden Egyrésztről nyilvánvalóan a ügyvédhez való eljutás nem lehet olyan nagy probléma. Az ügyvédek most már lekérdezhetőek az interneten is, és sok esetben eh, már a nyelv, az általuk beszélt nyelv is fel van tüntetve a nevük mellett. Ami pedig a nyomtatványokhoz való hozzáférést illeti, egyetértek. Nem akarunk itt eh, cégneveket említeni, fontos számomra, és ezért került bele a tervezetbe, hogy egy letölthető formátum legyen, ami kitölthető képernyőn, kitölthető ritkán fordul elő, hogy a költségmentéssel kapcsolatos nyomtatványt egy végtébe az ember ki tudja tölteni egy rösszel, tehát gyakran egyeztetni kell másokkal, úgyhogy jó lenne, hogyha nem kéne újból letölteni, újból és újból a képernyőre tölteni ezt a nyomtatványt, hanem jó lenne, hogyha letölthető lenne, és utána később kitölthető. Különben nem lesz megfelelően kezelhető. És ebben az összefüggésben lenne egy kérésem a bizottsághoz, amikor vizsgálja ezzel kapcsolatos formula, formanyomtatványokat, nem tudjuk, hogy akármiről van ez szó, itt az európai fizetési meghagyásról, meg egyebekről. Ha, tehát jó lenne, hogyha itt, itt azonos kialakítású formanyomtatványok lennének, tehát egy bizonyos formanyomtatványban a különböző nyelveken mindig ugyanaz a dolog állna ugyanazon a helyen a nyomtatványban. És így aztán könnyű kitölteni, hogyha ezek azonos kialakításúak képileg. Ez csak egy ilyen kezdeményezés, megjegyzés a bizottság irányába. Ez egy fontos dolog lenne a fogyasztók számára. Nagyon e, örülök annak, hogy ilyen nagy e, egy hangúság uralkodik a teremben ezzel kapcsolatban. Thank you very much indeed. Well... Köszönjük szépen. Április 11-én szavazunk a módosítókról, illetve a javaslatról magáról, májusban pedig a júri napi rendjére kerül. Köszönjük szépen! Tovább is lépünk az utolsó napi rendi pont taglalására mely a bizottsági javaslata a nemek közötti egyensúly a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében címet viseli. Örülök, hogy Parvanova asszony itt van, ő a jelentéstevőnk, és a néppárt árnyék jelentéstevője is itt van. Head asszony nincs itt, Weiler asszony itt van, Head asszony nevében szólal majd föl? Weiler asszony, rendben van. Belán úr is itt van. Rendben van. Ilyen módon tehát először is megadom Parvanova asszonynak a szót. Parancsoljon, mutassa be a javaslatot. A bizottságot képviseli valaki? Igen, nagyszerű. Kérem, nem, mintha nem szerepel a listámon, mutatkozom be, kedves bizottság. Yeah. Yes, uh, good afternoon. Jó napot kívánok! Rosalinda van der Vlies vagyok, az e, azonos bánásmód jogszabályokat kibocsátó osztály helyettezetője vagyok az Európai Bizottságban. Nagyon sajnálom, hogy nem adták át önnek az én nevemet, ilyen módon nem szerepelek a listán. Elnézést, nem jól hallottam a nevét. Van den Vlies. Okay. Yes, thank you. Rosalind, I heard, all right. Okay. Thank you very much. Köszönjük szépen. Parvanov asszony most önéje szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A Reding biztos kezdeményezte ezt a jogszabálytervezetet, és ez nagy vitákat váltott ki a tagállamokban és a különböző szereplők körében. Sok kezdeményezést ragadtak meg az egyes felek annak érdekében, hogy a nők jelenlétét növeljék a cégek vezetésében. Ám a tagállamoknak volt egy eh, bizonyos eh, idő, idejük, hogy szabályozzák ezt a kérdést, de az önszabályozás elve nem működött. Ilyen módon eljött az ideje az európai szabályozásnak, hiszen hogyha több nő szerepel, nő, több nő dolgozik a cégek vezetésében, ez gazdasági előnyel jár, haték, hatékonyabbá teszi a munkát, az önkéntes intézkedések nem váltok be. A equality gap, vagy az egyenlőségi szakadék áthidalása érdekében. Ezért tehát támogatjuk a kvóták gondolatát. Az Eurobarométer múlt havi adatai azt mutatják, hogy a megkérdezettek háromnegyede egyetért azzal, hogy kiegyenlített legyen az ivar arány, vagy a nemek közötti egyensúly a cégek vezetésében. Azt hiszem, hogy ez magáért beszél ez a dokumentum. Az állampolgárok nem hiszik azt, hogy önkéntes intézkedésekkel meg lehet ezt szabályozni, lehet ezt a kérdést. Ennél is inkább szükség van erre a dokumentumra. Kiegyensúlyozott a bizottság javaslata? és nem veszélyezteti a belső piac működését, ráadásul segíti a cégek döntéshozatali eljárását. A tanulmány azt mutatja ki, hogy a nők menedzsment pozícióba való emelése megváltoztathatják a fogyasztói viselkedést, és a megfelelő preferenciák beemelése javíthatja az eladási számokat is. Különösen igaz ez a több tagállamban dolgozó cégekre, hiszen az unióban jelenlévő, vagy legalábbis határon átnyúló cégek esetében nincsenek egységes szabályok. A határon átnyúló a határokon átnyúló cégek képviseletében semmilyen jogszabály nem szabályozza a nők részvételét a jelenlegi gazdasági környezetet megfigyelve, és a különböző a, mondjuk a McKenzie és más tanácsadó cégek tanulmányait figyelembe véve megállapítható, hogy pozitív kapcsolat van a a mindkét nem magas szintű cégvezetésben való részvételem, és a cég nyereséges volt a között. Éppen ezért nagyon fontos hogy a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében megteremtsük a nemek közötti egyensúlyt, hiszen ezzel hozzájárulhatunk a gazdasági növekedéshez azon túl, hogy igazságosabbak is vagyunk. Demográfiai váltás, válságot érünk meg, és ki kell használnunk az európai populációban, az európai lakosságban rejlő lehetőségeket, és új lendületet kell tudnunk adni a gazdaságnak azáltal, hogy a nőket is helyzetbe hozzuk. Hogyha a megfelelő igazgató tanácsi, vagy ügyvezető igazgatók és igazgató tanácsi tagok kiválasztásában a nemek közötti egyensúlyra figyelmet helyezünk, ezzel hozzájárhatunk egyrészt a gender egyenlőség, a genderek közötti, a társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtéséhez, másrészt pedig a HR politikákat, az emberi erőforrás politikákat is úgy alakíthatjuk ki, hogy ez a gazdaság hasznára is válik, és igazságosabb is. Biztos vagyok benne, hogy termékeny vitát fogunk folytatni, és hatékony intézkedéseket tudunk megragadni, amelyekkel segítjük a nők ügyvezető pozícióba való emelkedését. Köszönöm szépen, de Grip, majd aztán Weiler asszonynak adom meg a szót, és Rüle asszonynak, de ő nem kéri a szót. Parancsoljon! Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Magam is. Üdvözlöm az irányelvi javaslatot, tervezetet, amelyet az Európai Bizottság az asztalunkra helyezett, még tavaly ősszel, és ha jól látom, ahogyan a vita megindult az egyes tagállamokban és a mi közgyűlésünkön és a mi fórumunkon, és azt gondolom, hogy igen gyümölcsöző lesz ez az eszmecsere, és reméljük, hogy a parlamenti munkák is biztosítják majd azt, hogy a kérdés valóban érdekes, politikailag érdekes fejleményekkel önkéntes módon valósulhasson meg. A bizottság így közelítette meg ezt a kérdést. Alapvető fontossággal bíró kérdés tehát a nők bevonása a döntéshozatali folyamatokba minden egyes szakterületen. Valóban aktuális e kérdés minden egyes ágazatában a közférának, a közéletnek. A folyamatokat úgy kell megterveznünk, hogy minél több nőt vonjunk be a döntéshozatali szférában. Ezért magától értetődő és több mint logikus, hogy növelni kívánjuk a nők részvételét a nagyvállalatok döntéshozatali szerveiben. Ezzel valahol orvosolni kívánunk egy olyan egyenlőtlen helyzetet, amely kialakult, és véget kívánunk vetni az egyenlőtlenségeknek azon óriási egyenlőtlenségeknek, amelyeknek semmilyen alapja nincs. Ezt semmi alapja nincs. Tudjuk, nincs mm, ö, meghúzódó gondolata mögött, hogy miért van ez így ma, hogy van a versenyhelyzete, a versenyképessége a vállalatainknak, és ezt kívánja, hogy ezen méltatlan egyenlőtlenségeknek véget vessünk végre. Természetesen, mint Paranova asszony is elmondta, saját illetékességi közö, ö, körünkben kellett ö, megfogalmaznunk a véleményünket, optimalizálva ezzel a humán erőforrás irányítást a vállalkozásokban, és enyhítve ezzel az egyenlőtlenségeket, az egyensúlytalanságokat, lebontva azon akadályokat, amelyek a belső piac előtt tornyosulnak egyre inkább. kartkarba öltve dolgozunk, a leginkább harmonizált módon a kormányzás, a vállalatirányítás területén is, és ezért javasoljuk az egyes irányító testületekben a nők részvételének fokozását. Picit elkalandoztam, és most el is kalandoznék a saját országom példájával élnék. 2011-ben egy törvény javaslattal állt elő két parlamenti képviselő. Nem a kormány, hanem két parlamenti képviselő. Az én pal, politikai családom tagjai, ők Jean-François Copé és Pálmán asszony, és ők igen vitaindító jelleggel álltak elő ezen tervezetükkel, mely szerint kvótákat vezessenek be, elárulom, hogy kvótákról van szó, tehát, hogy 40%-ban legyenek jelen a nagyvállalatokban a nők a tőzsdén jegyzett társaságoknél, és a cél a 2020-as év, amikor a 40%-a a vezető testületi tagságnak nőkből, asszonyokból, lányokból áll majd. Most 15%-nál tartunk, hát nagyon fel kell gyorsítani ám a, a vezető testületekben a részvételi arány fokozását. 2014 az első lépcső, a végső lépcsőfok pedig 2020. De hát az első lépcsőfokot már sikerült meglépni már most, és a vállalatok Franciaországban úttörő szerepet játszanak, élen járnak, 2012. júniusi számadatokra appellálnak. Minden egyes nagyvállalatnál 23%-os a női ö, képviselet, ha pedig csak a 40 legnagyobb tőzsdei vállalatra gondolunk, akkor 25,2%-os a női résztvétel. Nagy-nagy voluntarista fellépésnek hála történt ez így. Az adott érintett vállalatok szánszándékkal segítve ö, próbálták előrevinni az ügyet, igen releváns módon, és így vezették be ezen kvótákat, női kvótákat. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezt át lehet csak így emelni abszolút minden egyes aspektusát tekintve az európai jogszabályokban nem. Ez egy francia példa. Az eltérő, egyenlőtlen helyzet az létezik Európában, kulturális hagyományok, eltérőek, a vezetői gyakorlatok és minden tagállamon eltérőek, úgyhogy itt elővigyázatosnak kell lennünk, amikor haladunk, és egy arany középutat kell megint csak megtalálnunk. Az erőteljes ösztöndés, a voluntarista ösztönzés között. Az irányelv javaslat megint csak üdvözlendő, és köszönöm, hogy Reding biztos asszony ilyen módon felkarolta ezt a fontos kérdést, szigorúan, önkéntes, megfontolt módon kell, de a tagállamok szabad kezet kapnak mégis abban, hogy milyen eszköztárral vezetik be a célhoz vezető út különböző állomásait, szabályait. Eltérőek tehát a helyzetek az egyes tagállamokban, és ezt a fajta egyensúlyt meg kell tartanunk minden egyes tagállamhoz alkalmazkodva, de az üzenet az teljes mértékben voluntarista. Aztán mindez hathat a célszámok elérésének irányába is, a célszámok, a kvóták egy hasznos és hatékony eszközt képeznek ezen ö, eszköztárunkban, és azt gondolom, hogy be kell vezetni azokat az EU-ban. Nem szeretnék a bizottság irányelv tervezetéről most részletekbe menően szólni, erre lesz még lehetőségünk a módosítók beterjesztésén keresztül is. Például a, mi a különbség a, ö, az ügyvezető és nem ügyvezető igazgatók között, erőteljes politikai üzenetet kívánunk közvetíteni az egyenlőség, a mélt, méltányosság útján járva a nők felé, és az üzenet tehát ez, amit közvetíteni kívánunk a vállalkozások világába. Nem akarunk mi ezzel be, ö, beavatkozni intrúzív módon az egyes vállalatok igazgatási vezetési gyakorlataiba, de egyensúlyt kell teremtenünk a nők és férfiak között, és infin ez a szöveg ilyen irányba kerül majd módosításra, és remélem, hogy a célt valóban elérhetjük ezen módosítóknak, és hála, nem szeretnénk persze túl beavatkozó jellegűek lenni a szövegünkben sem, bizonyos szereplők bevonására gondolunk, a cél tehát, és az eszköz, amely a célt szolgálja, hát az, hogy a jelenlét jelentősebb legyen a döntéshozatali folyamatokban, minden egyes szférájában az életnek, így a gazdasági szférájában is, az egyenlőség, az igazságosság és a hatékonyság, a versenyképesség függ mindettől. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólását, és kíváncsian várom, hogy lássuk, hogy mi történik Franciaországban, meg az Egyesült Királyságban is, amiről mindjárt beszélek, de előbb Bejler asszonynak adom meg a szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes megnézni az egyes tagállami gyakorlatokat, akár Norvégiát is, és azt, ami ott történt az elmú, elmúlt években, és hogy mi nem történt. Az előttem szóló álláspontját osztom és üdvözlöm a biztos asszony javaslatait. De hát azért ne legyünk ennyire habozóak. Igen és ijesszünk el némelyeket, vagy rémítsünk meg némelyeket, ezt nem kerülhetjük meg. És ahol nem mennek a dolgok, ott bizonyos kvóták, kötelező érvényelőírások szabássával kell rásegítenünk a dologra. A skandináv, norvég példák megmutatják, hogy kvóták kötelező érvény előírások nélkül pusztán az önkéntes kötelezettségvállalással nem történik semmi, legalábbis a saját tagállamomban nem történne, úgyhogy én nagyon remélem és örülök neki, hogy ez a kezdeményezés kicsit eh, követ dob az állóvízbe. Anna Het helyett beszélek, aki a hivatalos árnyék előadó. Két-három megjegyzése, kiegészítése kíván élni, eh, és ezeket az előadó tudatára kívánja hozni. Én is nagyon érdekesnek tartom azt, amit mondott. Azt mondja Anna, hogy do not have a system where vacancies for board seats a igazgató tanácsi helyek eh, kiírásait közé kell tenni. Ezért Anna az átláthatóság és a nyitott rendszer fontosságát hangsúlyozza ezen az eljárásokban, máskülönben a potenciális jelöltek nem kaphatják meg az információt, és nem is pályázhatnak. Nagyon fontos az is, hogy formális eljárásokat alkalmazzunk a pályázatok benyújtásánál, és így lehet csak panaszt, a panasz emelés lehetőségét csak így lehet biztosítani. Ezen felül kollégám a hatály kérdését is felveti. Úgy gondoljam, hogy nagyon fontos, hogy az irányelv megváltoztatja a jelen helyzetet, és éppen ezért el, lehetségessé válhat az is, hogy a nem tőzsdén jegyzett cégekre is kiterjedjen a hatály. Reding asszony felvetésében csak a, nem tő, csak a tőzsdei cégekről volt szó, de most itt arra gondolok, hogy az igazán nagy cégekre is vonatkozhatna, ez nem a kis asztalos műhelyre, kézműves műhelyre persze. Aztán kollégám még a szankciókról is beszél észrevételeiben. Ugye pénzbüntetés, erre mindig lehetőség van. De elgondolkozhatnánk másfajta szankciókon is. Azért van erre szükség, tolmácsolom továbbra is kollégám észrevételeit, hogy a végrehajtást kellőképpen komolyan biztosítsuk, illetve végre is hajtsák az irányelv szövegeit. Ennyit akart mondani a kollégám. Én meg még csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon örülnék, hogyha nők az következő Európa parlamenti választások előtt itt a női képviselők igazi jelzést tudnának adni a lakosság irányába, hogy van esélyük, helyzetbe akarjuk őket hozni. Ezzel egyébként a választási hajlandóságuk is nőne. És hogyha ezt a kitűnő jogszabályt el tudnánk fogadni választásokig, ez a nőkre, és persze az okos férfiakra is pozitív hatással volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen e bátorítást. Én a saját frakció mániék jelentés tövőjeként szólok most hozzá. Nem kell engem meggyőzni arról, hogy bátorítani kell a nőket, eh, és helyzetbe kell őket hozni. Úgy hiszem, hogy nem kellőképpen használjuk fel a nagyon tehetséges és jól képzett emberek és nők tehetségét kellőképpen, és valóban megtapasztaljuk az úgynevezett üvegplafon jelenséget. Az egész foglalkoztatási gyakorlatnak meg kell változnia annak érdekében, hogy a nőket helyzetbe hozzuk, hogy a hierarchiában még magasabbra emelkedhessenek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy szélesebb körben kell meghúzni a bátorító és ösztökélő intézkedések lehetőségeit. De Biztos nem lepi meg önöket, hogy mérhetetlen kevéssé, abszolút nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy ilyen statutórius, tehát kvázi kötelező, érvényű előírással nem érjük el ezt a célt. Nem tudom, hogy a megfelelő üzenetet tudjuk ezzel a tőzsdei cégek irányába kiküldeni. Nagyon nehéz lesz ezt végrehajtani, a szak, szankciók, melyekről a normaszöveg tervezet szól, például büntetések nem célra vezetőek, vagy az a megfogalmazás, hogy may include following measures, további intézkedéseket vonhat maga után. Szóval azt gondolom, hogy nem központosított jogszabályjal lehet ezt a kérdést szabályozni, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió az ügy élére állhat, de nem azzal, hogy jogszabályt fogalmaz meg, hanem azzal, hogy jó példával jár elő és azzal is, hogy például az információt közzétesszük, publikáljuk, még több adatot teszünk közzé a nők foglalkoztatásáról. Esettanulmányokat készítünk és mutatunk be, mi több szerepmodellel járunk elől, a fiatal nők számára, a cégekben, a magánszférában vagy a közigazgatásban. Úgy gondolom, hogy ez sokkal-sokkal célra vezetőbb lenne, semmint hogyha ilyen kötelező jogszabályt fogadnánk el úgy, hogy a cégek egy bizonyos kategóriáját kipécézzük, kiemeljük a többéből, és rájuk kényszerítjük a női kvótát. Még egyszer mondom, én ezeket a kötelező szabályokat kivenném a szövegből, és sokkal inkább az ösztönzésre helyezném a hangsúlyt. És ahogyan többen elmondták, Parvanova asszony is, az országokban más-más a helyzet. A francia hírek nagyon bátorítók, de az Egyesült Királyságból is azt olvashatjuk, hogy a tőzsdei, tőzsdén jegyzett cégek körében a, a FUCI index um, lévő legnagyobb tőzsdei cégek igazgató tanácsában való legutolsó kinevezések 36%-ában nőket neveztek ki. Bátorító hírek ezek, de annak ellenére, hogy a, ezek a nagy cégek egyre inkább figyelnek arra, hogy nőket is felvegyenek az igazgató tanácsban, ez a, ez a híre semmiképpen nem arra ösztökél bennünket, az én filozófiám szerint, hogy törvényt, kötelező jogszabályt hozzunk. Úgy gondolom, hogy a szélesebb kontextusba kell elhelyezni ezt a kérdést, és csak így lehet megoldani. Na hát, Ennyit gondoltam elmondani, ki kéri a szót. Fantem Flisz asszonynak megadom a szót, üdvözlöm itt a szakbizottságban, parancsoljon. Köszönöm szépen ezt a bátorító fogadtatást a szakbizottságban. Nagyon örülünk annak, hogy a szakbizottságot ennyire érdekli ez a fontos javaslat. És külön meg szeretnénk köszönni Parvanova asszonynak, a jelentéstevőnek eh, lelkes eh, munkáját, és hogy ilyen kitűnően elmagyarázta a dosszié tartalmát. Mi több, ezzel voltak éppen már eh, fel is vázolta a fő kérdéseket, és megteremtette azt a kontextust, amelyben mi a bizottság önöknek és a tanácsnak, a két társjogalkotónak beterjesztettük ezt a normaszövegtervezetet. Engedjék meg, hogy néhány általános információt adjak a dolog hátteréről. Reding asszony, Reding biztos asszony többször elmondta, hogy nem a kvóták pártjánál, viszont szereti ezt az eredményt, melyet a kvótákkal el lehet érni. Nem új kérdésről van itt szó. A nemek közötti egyenlőség, a társadalmi nemek közötti egyenlőség egy olyan alapelv, melyre az Európai Unió épül és ezen a területen több kísérlet tétetett, hogy az önszabályozással szabályozzák a kérdést, de ez nem vezetett sikerre. Ajánlásokat fogadtunk el európai szinten, nem vezetett sikerre. És bár Reding asszony nem híve a szabályozási beavatkozásnak, egyszerűen nem maradt más lehetőségünk, mint ez. Javaslatunk tehát egy arányos intézkedés, az az irányel formáját ölti, sok rugalmasságot biztosítunk a tagállamoknak, és figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy vannak tagállamok az Európai Unióban, akik célirányos intézkedéseket foganatosítottak ezen a területen. De a jó példák ellenére 15 tagállamban, még az Európai Unióban, akik semmit sem tettek ezen a területen, és valószínűleg nem is fogják megragadni a kezdeményezést. Éppen ezért úgy ítéltük meg, hogy európai szinten be kell avatkoznunk azért, hogy legalább egy minimum változást elérjünk minden egyes tagállamban. Ez az irányelv sajátos és különleges, hiszen elismeri a tagállamok által tett erőfeszítéseket ezen a területen, még azon tagállamokét is, akik nem fogadtak el törvényt. Vannak kitűnő példák, például az Egyesült Királyságban, ahol önkéntes intézkedésekkel eredményeket lehetett elérni. Nem hiszem, hogy ezt a modellt mind a 15 tagállamra exportálni lehet, nem? De a bizottság javaslati elismeri azokat az erőfeszítéseket, jogalkotói vagy nem jogalkotói erőfeszítéseket, melyet az egyes tagállamok tettek. És voltak éppen nem akarjuk azokat a tagállamokat, akik eredményeket értek el, nem akarjuk zargatni, bolygatni, nem akarunk rájuk kényszeríteni semmit. Ez pedig egy nagyon fontos szempontja ennek az irányelvtervezetnek. Még egyszer mondom, minden tagállam erőfeszítéseit teljes egészében elismerjük, akik eredményeket értek el ezen a területen. Ezen felül arra is nagyon figyeltünk, hogy aránytalanul ne szóljunk bele a nemzeti um, cég, a cég jogba, a vállalkozási jogszabályokba, egyáltalán a cégek életébe. És ezért a 40%-os célt tűztük ki magunk elé, de persze, hogyha egy cég nem éri el ezt a célt, az nem jelenti automatikusan azt, hogy szankciót vetünk ki rá. Tulajdonképpen nem, ne kvótára gondoljunk. Hát szóval a hal, a kvótát a halra lehet alkalmazni, de nőkre nehézkesebben. Tehát ne használjuk a, a bizottság javaslatában a kvóta szót nem találják meg. Ez nem egy kvóta, hanem egy kvantitatív objektív, vagy egy számszerűsíthető cél. De nem kvóta, távol legyen, hogy is van a kvóta. A kérdés az, hogy hogyan érik el a cégek ezt a kvantitatív vagy mennyiségi célt, már pedig úgy érhetik el, hogy nyíltá teszik az eljárásaikat is átláthatóvá. Az irányelv tehát azt szeretné, hogy átlátható uh, szelekciós um, folyamatokat, kiválasztási folyamatokat szervezzenek meg a cégek, és tudjuk, hogy elegendő kompetens uh, nő áll készenlétben a piacon, de hát még soha nem kapták meg a tisztességes esélyt. Egész egyszerűen soha nem működött transzparens, igazán átlátható kiválasztási eljárás. Ezért javaslatunk kulcseleme éppen ebben rejlik. Arra kérjük azokat a cégeket, ahol a nők képviselete nem 40%-os az igazgató tanácsban, hogy átlátható eljárásokat készítsenek, eh, kiírásokat írjanak ki és hajtsanak végre. A vád gyakor, gyakran az, hogy ezzel kevésbé képzett nőket hoztok helyzetben. Nem, visszautasítom ezt, hiszen csak abban az esetben, ha a jelöltek között mindkét jelölt azonos képzettséggel, kvalifikációval, felkészültséggel rendelkezik, szabad az alul képviselt nemet helyzetbe hozni, tehát a nőket helyzetbe hozni. Elképzelhető persze egy olyan helyzet is, hiszen itt most nem a nők helyzetbe hozásáról van szó elsősorban, hanem a gender balance, a nemek közötti egyensúly megteremtéséről van szó. Ha egy cégbe például az igazgató tanácsban túlsúlyban vannak a nők, akkor a férfiakat kell előnybe helyezni. Még egyszer mondom, tehát igyekszünk nem bele, beleszólni a cégek életébe, átláthatóvá próbáljuk tenni a eljárásokat, és az eszközök kérdését még nagyon fontosnak tartom. Egyetlen személlyel sem találkoztam, aki ezt mondta volna, hogy nem akarjuk a gender balance-et. Mindenki meg van róla győződve, hogy a gazdasági érdekeket is szolgál a nemek közötti egyensúly, és igazságosabb is. Ám gyakran azt mondják az emberek, hogy semmiképpen nem kell uh, európai szinten beleszólnotok ebbe a kérdésbe, főleg nem jogszabályjal. Erre pedig azt tudom mondani, hogy a business as usual nem opció. Azaz, hogyha úgy járunk el a jövőben is, mint idáig, nem érünk el semmit, ez nem jöhet szóba, Próbálkoztunk az önszabályozással, próbálkoztunk iránymutatásokkal, vártuk, hogy a tagállamok megragadják a kezdeményezést. Egy-két tagállam meg is ragadta, de sokan nem. Éppen ezért európai szinten próbáljuk átszakítani az üvegplafont egy gondolkodásbeli, kulturális változást akarunk elérni, másrészt ugyanakkor azt reméljük és azt is hisszük, hogy hosszú távon az EU intervencióra nem lesz szükség. Amikor megrepett az üvegplafon, addigra magától értetődő lesz, hogy átláthatóvá teszik a kiválasztási eljárásokat, és magától értetődő lesz, hogy vegyes összetételű lesz az igazgató tanács. Éppen ezért átmeneti intézkedéseket vezetünk be annak érdekében, hogy az Európai Unió egyik alapértékét biztosítsuk. Még egy utolsó észrevétel. Nem ez egy, ez nem egy mindent gyógyító gyógyszer, egy minden gyógyító receptúra, hanem csak egy eszköz. Ezért a bizottság közleményében egy sor további intézkedésről beszél, amelyek szintén fontosak a nemek közötti egyenlőség megteremtésében. Például a sztereotíp gondolkozás meghaladása, vagy az élet és a munka egyensúlyának megteremtése, a a oktatási választások szabad meghozatának lehetőség. Ezek nagyon fontos kérdések, de azt is láttuk, hogy amikor a gazdasági döntéseket meghozzák, akkor egész egyszerűen célirányos intézkedéssel kell bele kell szólnunk a döntéshozatalba, de a többi intézkedés is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, aki igen erőteljes, meggyőző elővel bírt az előadásában. Párvanova asszony kíván ne zárszó jogával élni, és az idő ütemtervről pár szóban szólni. Köszönöm mindenkinek, az árnyék hogy részt vettek ez eszmecserén. Mi szinte az elnök úr kivételével mind nők vagyunk, és hát ez is azt mutatja, hogy mennyire pozitív a hozzáállásunk, és a bizottság előadásából is azt érzem ki, hogy nem csak a bizottság, hanem a téma ö, ö, fontossága, és meggyőzte önt igaz, ö, elnök úr arról, hogy ö, valóban pozitív fejlemények ö, vannak az ön országában is, de az én országomban nincsenek, a másik 15-ben sem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a helyet, hogy a business as usual eh, múltbéli eh, példával élnénk tovább, hanem majd most eh, elnök úr tovább támogat minket, és még jobban teljesítünk a jövőben módosítókat. Az indoklás terén is benyújtottam. Nem is tudom, a titkársággal nem vizsgáltam még meg az ütemtervet. Gondolom, hogy talán elnök úrnak van igazga, ilyen ütemterve. Igen, ha azt hiszem ma küldi el a fordításra az anyagát, Április 11-én fogjuk a véleménytervezetet megtanulmányozni, ez egy csütörtök reggel lesz, aztán április 11-én találkozunk legközelebb, csütörtök reggel. Május 29-én a módosítókat vizsgáljuk meg, az IMKO május 30-án fog szavazni, a FAM-ról még nem tudunk semmit. Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt ez a délutáni eszmecserék, köszönöm. PISZ bizottsági képviselőasszonynak és a nagyszerű előadását, és üdvözletünk uh, Reding asszonynak, nagy barátai vagyunk mi itt, uh, hívei, fánjai a Reding biztos asszonynak, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a szép tavaszi délutánon velünk dolgoztak ezen kulcsfontosságú témákról. Április 11-e után a teljes nap, majd április 24 eh, és 25 lesz Húsvét előtt már nem találkozunk mindenkinek, minden tagnak, mindenkinek eh, a teremben. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, és köszönöm azoknak a kollégáknak, akik a trilóguson és egyéb fórumokon is ilyen keményen dolgoznak. Köszönjük szépen a tolmácsoknak, és eh, eh, megköszöni elnök úr a részvételt. Kellemes húsvéti szünetet, ünnepeket, és mindenkit örömmel látok majd újra legközelebb. Viszontlátásra, viszont hallásra.